C'est bien celui-là oui, Chers collègues, mesdames... Kedves euh, kollégák, hölgyeim és uraim, mindenkinek, euh, ezt mindenkit szeretettel Üdvözlök! Néhány percet hadd várjunk, mert Simpson elnök is csatlakozik hozzánk, és mint tudják, Szomáliával foglalkozunk eh, a kalázkodás elleni eh, misszióval, és ezért a halászati és a Szállítási Közlekedési Bizottságos kollégákkal együtt folytatjuk ezt az ülést. Látom már, hogy e, itt van a Halászati Bizottságnak az alelnöke, és Simpson úr is jön majd néhány perc múlva. Emlékeztetnék arra, hogy ma az albizottság van a következő nyelveken, dánul, finnül, lettül, szlovénul és máltaiul nincsen tolmácsolás közvetítik a webstreamen az ülést. Mint már mondtam, a napi rendet teljes egészében Szomáliával Szomáliának szenteljük. Egyrészt a kalaszkodás elleni, az Atalanta ö, ö, hadművelettel foglalkozunk, és az admirális úr is ezzel kapcsolatban van itt. Aztán pedig Karl Arcel is jön, aki a soros svéd elnökségnek eh, a képviseletében lesz itt, és Joanna tábornok, aki Javier Solanát képviseli Szomáriával kapcsolatban, és a fejlesztési bizottságnak az Afrikával foglalkozó felelőse is itt lesz. Roger moore E, És mivel tudják, hogy a különböző eszmecserék, amelyek azzal foglalkoznak, hogy a szomáliai biztonsági erők megalakításának milyen folytatása legyen, és az átmeneti szövetségi kormány is ezzel foglalkozik, ezért foglalkozunk mi is ezzel most. Hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak nyilvánítom a napi rendet. A szeptember 30-ai, október 1-i ülésnek a jegyzőkönyvével kapcsolatban, hogyha az ülés vége előtt nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk. Végül pedig, mielőtt eh, Hudson eh, eh, ellentenger nagy úrnak megadom a szót, akkor a 18 óra 30 perckor a svéd védelmi miniszter Stan Tobolsk jön majd hozzunk e, a külügyi bizottságok tanácsával e, kapcsolatos ülésről, amely kibővül az ő jelenlétével is, és erről számol be nekünk. November 30-án e, az atomsorompó egyezménnyel kapcsolatban lesz egy ülésünk, és meghívok mindenkit szeretettel rá. Akkor most átadnám Hudson Altanger nagynak a szót, aki az Atalanta hadművelettel foglalkozik. Ez egy sikertörténet az Európai Uniónak, ez az első tengeri művelete a szomáliai partok mentén és az Ádeni öböl területén. Az Altenger nagy úr már egy év óta foglalkozik ezzel a kérdéssel, és jelentős munkát végzett. Én Djibouti-ban találkoztam e, a német és a francia fregattoknak a legénységével, és e, nagyon bátorító volt azt látni, hogy mind a parancsok, parancsnokok, mind a e, legénység nagyon büszkén szolgálja az Európai Uniót és ön majd nyilvánvalóan részletesen beszél erről, és majd ezt a cserét is folytatunk. Köszönöm. Oh, well, Mr. Chairman, honor- uh, Elnök úr, bizottsági tagok, tisztelt képviselők, jó napot kívánok mindenkinek, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek önökkel ma, és beszámolhatok az Atalanta hadművelet részlét, részleteiről. Az Ádeni öbölben és az indiai óceán nyugati partján folyik, kb. 11 hónapja. Decemberben ünnepeljük az első évfordulónkat. Több mint 30 hadó, hadihajó vesz részt a műveletben. A Norfolki hadiszállásról irányítjuk őket. Görögországból, Spanyolországból és Hollandiából vannak főtisztek, akik részt vesznek ebben a műveletben, és 16 különböző országból vannak tagjaink, tehát igazán Európai Uniós hadművelet. Hagy tekintsem át a hátterét ennek a hadműveletnek. Talán emlékeznek rá, hogy az Ádeni övölben 2007-ben és 2008 elején elfogadhatatlan számú kalóztámadással álltunk szemben. Egyre vadabbak, agresszívabbak voltak ezek a támadások, és a jogos kereskedelmi csatornán haladó hajókat érintette. 2008-ban az ENSZ négy bizottsági tanácsi határozatot fogadott el, amelyek felszólították a nemzetközi közösséget, hogy hangolják össze az erőfeszítéseiket. A világ élelmiszer segélyei nagyon nagy szállítmányokat szállítanak Szomália partjai mellett. És egy ilyen hajót Például 2007 végén elroboltak a kalózok. Az Európai Unió felismerte, hogy milyen fontos az élelmiszerellátás biztonságának biztosítása és a kalóztámadások elleni harc. Tavaly nyáron, formálisan szeptember 20-án indítottuk be ezt a programot, és december 13-án tettük meg az első gyakorlati lépést. Nagyon hatékony, minimális bürokráciával, nagyon elkötelezett emberek vesznek részt benne, és kitűnő munkát végzett az Európai Bizottság. Kenyával 2009-ben egy jogi egyezményt kötött az Unió, szerint Mombaszába lehet szállítani a kalózokat, hogy bíróság elé állítsák őket. Ez nagyon fontos része a műveletnek, és így minden egyes aggodalommal foglalkoztunk. Mi az én feladatom? A World Food Program élelmiszer szállítmányainak biztonságát kell biztosítanom, és az ANESOM embereinek biztonságát. Teljesen mindegy, hogy milyen zászló alatt hajóznak, és meg kell akadályoznom a kalózok munkáját, és ahol meg tudjuk tenni, letartóztassuk őket. Ez egyértelmű, és eddig teljesítettük a feladatunkat. 2010 végéig meghosszabbították a programot, és nem lepne meg, ha még tovább hosszabbítanák. 50 World Food Program hajót kísértünk Szomália partjainál. 300 ezer tonna élelmiszert szállítottak Mogadisuba és Szomália még két városába. 14 Amazon hajót is kísértünk, logisztikai támogatást nyújtottunk az Afrikai Uniónak egyik hajót sem támadták meg. Ez nagyon fontos, és a munkánk időigényes, hiszen ezek a hajók gyakran lassúak, gyakran késnek, ez pedig nem teszi lehetővé nekem, hogy a hadihajókat más területeken is bevethessem. A World Food Program hajóin nagyon bonyolult a helyzet, nagyon nehéz néha nemzetközi beleegyezést kapni a tevékenységekhez. Sierra Leone, Észak-Korea és más országok részéről is nagyon nehéz néha beleegyezést kapnunk. De biztos vagyok benne, hogy a jövőben javul majd a helyzet. Ez a fregattáimnak nagy részét lefoglalja a kísérő feladat. A kalózok gyakran, amikor elrabolják a hajókat, gyakran ezzel nem olyan hatékonyan birkozunk meg, mint szerettünk volna. Gyakran gránátokkal és más fegyverekkel vágnak vissza, ez pedig életben is veszteséget jelent, és károsítja a környezetet is. Az MSZ-t állítottuk fel Angliában, amely az irányító központunk. Itt nem csak haditengerészeti tisztek, hanem kereskedelmi tisztek is szolgálnak. Ma Minden a, tank, a tankhajók, az utaszállító hajók és a spanyol tonhalász flottából is vannak embereim. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk az érintett területen hajózó hajók biztonságát az Ádeni Obelben. Információt is ellenőrzünk, IMB-vel együttműködünk gyanús hajók felülvizsgálatában. Ugyanazt a biztonsági rendszert használjuk, mint a nemzetközi internetes bankolási rendszer. Az Ádenélbelben azok a hajók, amelyeket lassúnak, nehezen manőverezhetőnek azonosítunk be, és nehéz feljutni a fedélzetükre, mind nagyon fontos dolgokat szállítanak, például Afganisztánba muníciót, és ezeket a veszélyes zónában kísérjük. Más szervezetekkel is együttműködünk, például a NATO-val, hogy beazonosíthassuk a nagy kockázatú hajókat. Ami a koordinációt illeti, a polgári és katonai szektor között. Ez a legjobb gyakorlat példája, ez a hadművelet. És a Nemzetközi Tengerészeti Szövetség is nagyra értékeli. Egyetlen olyan hajó van, amely betartotta a mi minden biztonsági előírásunkat, és mégis elrabolták a kalózok. De az összes többi hajó esetében, akit kísértünk, nem sikerült a kalóztámadás, vagy nem támadták meg. Nagyon nagy figyelmet kap a kalózkodás kérdése a médiában, és még ennek ellenére nagyon sokan vannak, akik nem hajlandók együttműködni velünk a tagállamoknak meg kell értetniük a nemzeti tengerészeti hajózási szervezeteikkel, hogy milyen fontos a nyugat-indiai óceán biztonságának garantálása. Nem tudjuk megakadályozni a kalóztámadásokat, de a sikerességi rátát csökkenteni tudjuk a kalózok számára. Ahol lehet, feladatunk a kalózok letartóztatása. Ehhez nagyon fontos, hogy bíróság elé állíthassuk a kalózokat. A nemzetközi jogban a letartóztatást végző ország a felelőse az akciónak, és utána lehet a kalózokat átkísérni Európába. Általában véve nem élnek ezzel a lehetőséggel. A Seychelles-szigetekre a kalózok szállítása nagyon fontos feladat ezért. Nagyon erős az együttműködés a civil és a katonai együttműködés, például a különböző főigazgatóságokon a bizottságban. Angliából nem végezhetem ezt az egész hadműveletet. Ehhez négy hadi hajóra van szükségünk, három repülőgépre, amelyek járőröznek, ahhoz, hogy a személyzetet rotálni tudjuk, ezért 5-6 egységet alkalmazunk egy adott időben. A tagállamok 2009-ben megfelelő pénzügyi erőforrásokat biztosítottak számunkra. 2010-ben bízom benne, hogy megfelelő mennyiségű repülőgépünk és hadihajó áll majd rendelkezésünkre. Tekintsük át a két fő működési területet. Először is az Ádeni öböl. 2008-ban nagyon sok kalóztámadás volt a térségben. Legalább 12 hajót raboltak el, és 42-t támadtak meg az elmúlt hónapokban csökken a tevékenység, nagyon kevés hajót támadnak meg, és július közepe óta egyet sem raboltak el. Miért? Először is a katonai jelenlét, a hadihajóink jelenléte sokkal nyilvánvalóbb 2009-ben. Jó a koordinációnk, működik. A kereskedelmi hajók önvédelmi intézkedéseket vezettek be az Ádeni öbölben, amely lehetővé teszi számukra az időben való reagálást. Az időjárás. Például lehetővé teszi az ember csempészetnek az elősegítését, a tevékenységük elősegítését. Itt alacsonyabb a kockázat, és jobb a profit, ezért e felé orientálódnak a kalózok. Ezen kívül egyre erősebb, proaktívabb a hatóságok fellépése. Senki nem lehet közömbös. Ez egy nemzetközi csatorna a nemzetközi hajózásban, biztosítanunk kell, hogy ne üssék fel a fejüket a kalóztámadások újra, és biztosítanunk kell a jelenlétét az e hadierőknek az övölben. A szomáli öblöt illetően itt dramatikusabb a helyzet. 21 támadásról tudunk, 8 hajót elraboltak. Mivel az Ádenélbőlben fokozódott a biztonság, ezért az indiai óceánon, a Seychelles szigetekig, és még onnan délebre mozdultak a kalózok. Anyahajókat alkalmazunk, Omán partján gyakran találunk olyan halászhajókat, amelyek nappal halásznak, éjszaka kalózkodnak és a szomáliai öbölben egyre agresszívabb egyedek folytatják a kalózkodást. Az élet értéke nem túl magas. Áprilban, áprilisban és májusban 19 olyan hajó volt, amely sikerült megmentenünk most pedig 244 ember tartanak jelenleg fogva a kalózok. Szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy másfél millió négyzetkilométerről van szó. Ez az USA kétharmada. 2800 kilométernyi partszakaszról, ami gyakorlatilag a Brüsszel-Moszkva távolság. Gibuti-ból, mombasa ból a Seychelles-szigetekről működtetjük a hadirepülőinket, és futtatjuk ki az anyahajóinkat. Három dolgot szeretnék tisztázni. Az Európai Unió a szomáliai öbölben augusztus közepe óta jelen van. A monszun hatása előre tudható, nem kell számolnunk klímaváltozással, úgyhogy együttműködünk Luxemburggal, akiktől a Seychelles szigeteken kaptunk egy polgári repülőgép, amelyel a szomáliai öböl délkeleti részét tudjuk járőrözni. Ez egy nagy fejlemény. Ezen kívül az ismert kalóztáborokat ellenőrizzük. Ezek a táborok kb. 70-ről tudunk, gyakran átteszik a hadiszállásukat, úgyhogy gyakorlatilag lehetetlen az egész partszakaszt felülvizsgálni. De ezen is dolgozunk. De a hajók elvesztése nem jelent kudarcot. 36 kalózhajót letartóztattunk, a fegyvereiket elpusztítottuk, és néhány kalóz sikerült letartóztatnunk és Kenyába szállítatnunk. 40 kalóz támadást sikerült megszakítanunk, de a kalózok taktikája megváltozott a tanker és a brit jachtnak az együttműködés, amiről olvashatok a médiában az elmúlt hetekben, olyan koordinációt jelez, amivel eddig nem találkoztunk. A szomáliai öbölben kalosztámadás, azok a hajók, akiket ért, általában nem követték a mi biztonsági előírásainkat. Tehát hozzájárultak a saját problémáikhoz a kalózokat illetően. Eddig számunkra alapvető fontosság, hogy a kereskedelmi közösség ne hívja ki a sorsot maga ellen. Stay there for the foreseeable future. a jövőt illeti, folytatjuk a küldetésünket, amíg rendelkezésünkre állnak a haderők. Um, a beszászai és a szomáliai bőrben um, francia, belga és spanyol um, hatóságokkal alakítottuk ki kapcsolatot. Fontos, hogy ezt megtessük, megtehessük, hiszen ez eh, biztonságot nyújt és lehetővé teszi, hogy az tengerészeti erők um, tartós munkát tudjanak végezni, felépíthessék kapacitásukat évet illetően. A, ez a párbeszéd tehát alapvető lényeg, eh, lényegességű. Nem vagyunk e- egyedül ebben a szervezetben, nem csak mi harcolunk a kallózkodás ellen. 20 ország vesz részt ebben a műveletben. Kína, Oroszország, India, Malajzia, Japán e, ugyanolyan aktív, mint mi. Ezért az összehangolás nagyon lényeges. Egy olyan helyszínen, mint, mint amelyben az Európai Unió vezető szerepet vállalt, különösen az Ádeni folyosóban. E, információt nyújtunk, és most már jobb képen, képünk van a résztvevőkről. Elutaztunk Pekingbe, egyetértettünk Kínában arról, hogy hogyan, le, hogyan lehet e- együttműködést fokozni a kínai haditengerészettel az Ádeni öbölben, amely nagyon fontos előrelépés, tehát egyre jobbak vagyunk a műveletek és nagyon jelentőségek stratégiai szempontból is. Az elmúlt 12 hónapban sokat fejlődtünk. A NATO a legfontosabb résztvevőnk, az Ocean Shield nevű augusztus 17-én kezdődő művelet, műveletük az Allied ben teljesedett ki. Az Európai Unió és a NATO kiegészíti egymás tevékenységét, nem versenyfelek vagyunk, együttműködésünk nagyon hatékony, azt nézzük meg, hogyan lehet e, egymás készségeit kiegészíteni mindannyiunk javára. Próbáljuk azt elérni, hogy egy hangon beszéljünk, különösen akkor, amikor partmenti hatóságokkal tárgyalunk Szomáliában. A hírszerzésünk nagyon fontos, és megteszünk minden tőlünk tehetőt, hogy egy közös képet alkossunk a gyanús cselekvésekről. A haditengerészeti járőrhajók amelyek EU zászló alatt repülnek, minden, minden résztvevő részére nyújtanak információt. Az Egyesült Haditengerészeti Erők kapcsolatával is nagyon fontos a viszonyunk. Az EU, EU kialakított egy közös kommunikációs rendszert, egy, ezt a, a Mercury nevű biztonságos rendszer révén, amelynek révén az adatok a gyanús hajókról lehető leggyorsabban eljutnak minden résztvevőhöz. Nem szokatlan, hogy részt vesznek a, a japán haditengerészeti erők is, és jelentik a gyanús tevékenységet az EU erőinek, így aztán együtt léphetünk fel ezek, e, ezen skifek ellen. Nyilván önök is tudják, hogy a kaloszkodás problémáját nem lehet csak az Ádenyolom övölben és a szomáli partokon megoldani, e, a part, partokon is kell dolgoznunk. Az, <clears throat> én csak kiegészítem a partmenti műveleteket, együtt, együttműködünk a kalózkodás elleni nemzetközi szervezetekkel és az Európai Unió csapataival, amelyek megvizsgálják a biztonsági szektor reformjának lehetőséget, és hogy az elnök úr is mondta, erről, erre később majd kitérünk elismértük azt, hogy mit tudunk tenni még mandátumunkon belül, annak érdekében, hogy ezeket a változtatásokat elérhessük. Az elvárások, ami az én feladataimat illeti, az nagyon kevés a kapacitásépítés lehetősége, struktúrák parton korlátozottak, el kell kerülnünk azt, hogy a el kell érnünk azt, hogy a általunk nyújtott képzés értéke tartós és hathatos. Végül hadd mondjam el önöknek azt, hogy az Európai Unió Atalanta művelete nagyon jól alakul, a felhatalmazásunk egyértelmű, és ezt teljesítjük is, nagyon jó vezérkarunk van, jó irányban dolgozunk, termékenyek vagyunk, jó kapcsolatokat tartunk minden partnerünkkel fent felkészültünk a kihívásokra, lesznek problémájunk is, e, az körülmények majd összeesküdnek ellenünk, különösen a szomáliai partok mentén, de meg vagyok győződve arról, hogy a rendelkezésemre álló révén az Európai Unió fel, felhatalmazásának megfelelően meg, jó, jó e, feladatokat tudunk teljesíteni, és most örömmel vállom az önök kérdéseit. Köszönöm szépen! Amiral, merci beaucoup. Nagyon szépen köszönjük, Tenger nagy úr, ilyen pontos és részletes beszámolóját, és ez a mi küldetésünknek a dimenzióit is ismerő. Mielőtt Simpson admirális úrnak megadnám a szót, két gondolattal szeretnék hozzájárulni az eszmecseréhez. A kalózkodást hogyan látja milyen kapcsolatai vannak a politikai instabilitással, amely Szomoliában van most, hiszen elsősorban Puntlandban lokalizálódnak ezek, amely az a régió, amelyet az iszlamizmus leginkább érint. Talán önök tudnak a két jelenség között kapcsolatot látni. Amikor nem régen ott voltunk, akkor láttunk egyfajta kalóz megtérést, hogy úgy mondjam, akik a kereskedelmi hajók elleni kalász támogatások, tám, támadásokkal szemben most már inkább embercsempészettel foglalkoznak. Hogy tudnak szembenézni ezzel a jelenséggel, és, hogy, és mit tesznek ennek az elleni harcban. De először, mit mondtam, Simpson elnök úrnak, aki a közlekedési bizottságnak az elnöke, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy kicsit kér, késtem, és Hudson Altenger nagy úr előadásának az elejét nem hallottam több olyan kérdés van, amely itt felvetődik az előadással kapcsolatban, és néhányat emlékeznék közülük. Először is mivel én Észak-Kelet-Angliából származom, ahol nagyok a tengerészeti hagyományok, és ezt mindenki láthatja is, nyilvánvalóan ebben a régióban is aggájjal foglalkozunk a kalózkodás témájával először, elsősorban Afrika szarva körül. Néhány megjegyzésem lenne. Amikor az előadást hallottam, felmerült bennem a kérdem, kérdés, hogy a közlekedési bizottságban, amikor egyetműködünk önökkel, hogyan tudunk segíteni az önök munkájában. Mondta, hogy bizonyos kereskedelmi hajók egyszerűen nem veszik figyelembe a tanácsokat, és saját maguk épségét kockáztatják így. Én ezt elhiszem, bármennyire is hihetetlen, és ezért merül fel bennem a kérdés, hogy mit tehetünk a mi munkánk során, amikor egyre inkább a különböző hajózási útvonalokra és hajókra támaszkodunk, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy megfogadják a tanácsot. Ez egy felajánlás részünkről ugyan eléggé hihetetlen, hogy az ilyen veszélyes vizeken nem hiszik el ezt a tanácsot az emberek. A második kérdésem egy műveleti kérdés, ez pedig a területben munkát végző hajókkal kapcsolatos, hiszen mondta, hogy az egyik probléma az, hogy ezek az anyahajók ne, nem kapják meg a szükséges létesítményeket azt jelezte ezzel, hogy ez tényleg egy problémás kérdés. Mit tehetünk itt? A harmadik pedig a, a magánjachtok és hajósoknak a kérdése, akiket szintén a, megcéloznak a kalózok. Hogy segíthetünk itt? Tehát, hogy hogy ide ne hajózzanak be a magán jachtok, hogy ők se váljanak áldozatokká. Hiszen én átérzem azt a problémát, hogy koncentráljunk ilyen kis eszközökre, mint magánjachtok. Hiszen az a dilema merül fel, hogy mit csináljanak, hogy menjenek segíteni, és lövöldözés lesz a vége, vagy pedig vonuljanak ki, és akkor elrabolják őket. Tehát ezért érdekelne, hogy hogyan elemzi ezt a kérdést, és hogy úgy érzi-e, hogy anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, a különböző tengerészeti műveletek, akik ugye csomagokba szállnak, hogy a kalózokkal szembenézzenek. Hudson ellentegen nagy úr, hálás lennék, hogyha, és azt hiszem, hogy a többi képviselő is egyetért, egyetért velem, a közlekedési bizottságnak a véleményét, hiszen tudjuk, hogy az önök emberei nagyon kemény munkát végeznek azért, hogy biztonságossá tegyék a tengeri útvonalakat. Tehát a gratulációinkat kérjük közvetítse. Elnök, köszönöm szépen, Simpson elnök úr ennek a bizottságnak a képviselői is gratulációkat küldenek az önök embereinek. Most pedig a Halászati Bizottság elnöke Kádek úr. Köszönöm szépen, köszönjük Altenger nagy úr, hogy elfogadta a meghívást és a Védelmi Bizottság elnökének, hogy egy ilyen eszmecserét megszervezett, hiszen nagyon fontos, hogy több bizottság együtt, a közlekedési, a halászati és a Védelmi Bizottság együtt folytassa ezt az eszmecserét. Először is szeretném Fraga kollégának a bocsánat kérését átadni, mert nem tud itt e, részt venni, mert éppen a tonhalhalászattal kapcsolatos fontos ülésen vett részt, és még a repülőben ül. Simpson elnök úr is említette az Atalanta műveletnek a fontosságát és szükségességét. A halászati ágazat is önöknek köszönheti ezt a segítséget. Azt hiszem, hogy el kell gondolkodnunk az Atalantával kapcsolatban, itt most a halászati szempontból vizsgálom ezt a kérdést, e, azzal a rendelkezéssel kapcsolatban, amit a franciák e, csináltak, tehát hogy katonákat, e, tengerészeket küldtek oda, és a spanyol megoldás pedig magánvállalkozásokra bízta a hajóiknak a védelmét. Amikor az Európai Unió 40 tonnás francia és spanyol hajókat küld elsősorban, vannak olaszok is ugyan, és ezek a halászflottának a tagjai vitathatatlanná teszi azt, hogy mennyire sebezhetők ezek a halászhajók. Könnyen lehet felszállni rájuk, és elsősorban ugye halászató, halászat, tehát szonárral dolgozó hajókról van szó, és ezekre könnyen fel lehet szezni. És ezek a halászatok a, abban a zónában vesznek részt, ahol az Atalanta művelet is folyik, tehát ez a kockázatos zóna, hiszen a kalózok azok egyre délebre, a Szesel szegetek felé mozdultak el, pontosan azért, hogy azokat a hajókat fogják el, amelyek a Szesel szigetek felé mennek. Tehát nagyon fontos, hogy megvédjük ezeket a hajókat, de azért az optimális védelmet még nem tudjuk nyújtani a halászhajóknak, eh, hiszen ezek, mint mondtam, nagyon eh, veszélyeztetett hajók, és az egyetlen megoldás, eh, mivel a hajóknak a védelme megfelelő, megfelel az Atalanta műveletnek is, de a védelmük attól függ, hogy az Atalantával megfelelően ki tudjuk-e egészíteni ezeket a műveleteket nagyon fontos, hogy legyenek légi felderítések is, őrjáratok, azért, hogy felderítsék ezeket a kalózhajókat. Nos, tehát nyilvánvalóan több javaslatunk is van az Atalanta műveletnek a kiegészítésére, elsősorban a halászhajókat illetően. Szerintünk az Atalanta mandátumát három kategóriára kellene kiterjeszteni nyilvánvalóan a sérülékeny, érzékeny hajókat az Ádeni öbölben, és aztán a zónán kívüli hajókra is kiterjeszteni a védelmet. Tehát attól függ, hogy mennyit vannak jelen ebben a zónában, és mennyire sérülékenyek ezek a hajók, hogy milyen fajta védelemre van szükség Például, hogy a védelmi csapatok azok felszállhassanak a fedélzetre, aztán a különösen sérülékeny hajókat jelezzék, aztán amikor ö, gyanús ö, hajókról van szó, már is jelezzék ezt, mielőtt még ezt megerősítenék, ugyanis a megerősítés a sokkal több időbe telik. Aztán, mint mondtam, a légi őrjáratok is fontosak, és jelentések utána, és aztán a Montegobai megállapodásnak a figyelembevétele is fontos. Ennyit akartam mondani. Még egy utolsó kérdésem lenne, hiszen a halászat az európaiak számára nagyon fontos, és talán a többi uniós tagállamnak a e, haderejét is igénybe lehetne venni az Atalanta hadművelettel kapcsolatban. E, lehetséges lenne ez? Ez a kérdésem. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Három hozzászólást kértek. E, ezeket meghallgatjuk, és akkor utána Hudson altából, a tenger nagy úr válaszol Geller úr. Äh, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az ellen nagynak az nagyon átfogó beszámolóját is. Rövid kérdésem van az EU-NATO együttműködésről. Ön azt mondta, hogy nagyon jól folyik. Politikai ö, szempontból azt mondhatnám, hogy hála Istennek, hogy működik, de még jobb lenne, ha ezt már az egy, a két szervezet közül az egyik tervezte volna meg, és nem kettőnek kéne koordinálni, ezt el kéne kerülnünk hogy ne fedjék át az egyes tevékenységek egymást. Az az én kérdésem, hogy milyen kritériumok alapján mérik önök a sikert? Vajon sikerese a NATO-val való együttműködés? Ez így tűnik, így van. Vagy úgy gondolja, hogy akkor sikeres, ha Számos kalózhajót letartóztattak, e, el, elfoglalták a hajóikat, vagy akkor, hogyha megelőzzük a kalóz tevékenységeket, mi a kritériumai a sikernek? Milyen tekintetben kell a kapacitást fokozni? Ez a következő kérdésem. Tehát, hogyha én hajókat rendelnék, akkor hány hajóra lenne szükség a művelet sikeréhez, és milyen földi műveletekre van szükség ahhoz, hogy visszafogjuk a kalóz tevékenységek veszélyeségének fokát hosszú távon. Még egy kérdést szeretnék föltenni. Egy másik szempontból, ahogy Karek kollégám is elmondta, aki a Halászati Szakbizottság nevéről beszélt, én úgy értem, hogy a, a fenyegetettség ellenére még mindig folyik kereskedelmi halászat. Nézzük a másik szempontból. Vagyunk-e olyan helyzetben az Atalanta védelme alatt, hogy esetleg megvédhessük a szomáli halászokat is mindennapi tevékenységük közben. Számukra úgy tűnik, hogy ezek a kereskedelmi halászflották kifogták már az összes halat, kiürítették a tengert, és a szomáliaknak már nincs munkájuk ennek következtében. És ennek erre való válaszként ez esetleg a kalózkodásra való reakció lehet. Tehát lehet valamiféle gazdasági zónát elkülöníteni a szomáliaiak részére, hogy ők is halászhassanak? Vagyunk-e olyan pozícióban, hogy egy ilyen intézkedést elfogadjunk? Tudunk-e valamiféle védelmét nyújtani a szomáli hal- halászoknak, akik ott akarnak dolgozni, ami megteremteni az ő ö, lehetőséget arra, hogy megérjenek, És hogyha ezt valahogy rendszeres alapon tudnánk elérni, annak érdekében, hogy egyre kevesebb eh, szomáliai eh, halász eh, esne a kalózok áldozatául. Köszönöm, elnök úr, mondja Janes felszólaló. Elnök úr, ahogy ez ilyen nagy vitákon történik, nagyon fontos, nagyon nehéz finoman fogalmazni. Szeretném megköszönni az ellentagadó úrnak a támogat, tájékoztatását, és hadd adjam át az én kollégáimnak is a hálá, köszönetét, mindazoknak, akik a hadszintéren dolgoznak az Atalanta művelet keretében, nem szabad alábecsülnünk a művelet jelentőségét. Ez az első EU haditengerészeti művelet, mivel az EU korábban nem indított ilyen jellegű missziót. Harmadrészt, ez egy olyan terület, amely nagy jelentőséggel bír a kereskedelmi és más hajózási útvonalaknak, és ez igazolja a misszió jogosultságát. Az elmúlt 11 hónapban, 2009 során nagyon fontos célokat írt el a misszió. Azt kérdezték öntől, hogy mik a sikerek. Én azt gondolom, hogy meg kell néznünk a kalóz tevékenységeket, amelyeket 2007-2008-ban követek el, és ezt összehasonlítjuk a 2009-ben, azt nyilván az eltegen a gyúr jobban el tudja magyarázni mindannyiunknak, de nyilván, de, de ismer, ismerjük a számokat, de mi a költsége ennek a műveletnek? Vagy legalábbis mi a költsége az elmúlt 11 hónapnak? Ahogy ön mondta, mindez egy ENSZ határozaton alapszik, amely védeni kívánja a világ élelmiszer élelmezés programjának hajó, hajóit, a 300 ezer tonnányi élelmiszert, amely eljutott magadisuba. Spanyolország már a kezdetektől nagy, nagy érdeklődést táma, mutatott. Francia-spanyol kezdeményezés volt ez a művelet, és nem csak a halászat jelentősége miatt, de különösen érdekel minket ez a halászat kérdése, kérdésében is, és nyilván a Ellen Teger nagy úr is tisztában van a halászat jelentőségével számunkra. Voltak halász, halászhajóink, amelyet 30 fős legénységgel elfogtak, e, e, ezeknek a hajóknak a fele spanyol volt, ez nagyon sokat szerepelt a médiában is. Sajnos e, a médianak szerintem nem kéne önkéntesen ilyen nyilvánosságot adni a kalózoknak, hiszen ez az ő, népsz- ő kezükre játszik. Ilyen esetekben sokkal hatékonyabb lenne, hogyha a legénység életét tudnánk véde, megvédeni, és óvatosan bánnánk a média közleményekkel. Nem szabad azonban az időt pazarolni az életek védelmében, az elraboltak életének megvédésében. Szeretném megkérdezni a ellentenger nagy urat, hogy az Atlantában résztvevő országok köre vajon kiterjeszti a hadszintet dél felé, hiszen a halászhajók nagyon messze vannak a védett területtől, amelyet az Atalanta számára meghatároztak. Ezen túl is a halászhajók voltak azok, amely, ahol amelyeket figyelmeztettek arra, hogy nem szabad ezen a területen hajózni, mert nagyon kockázatos, és ennek ellenére még, mégis ott haláztak a veszélyes vizeken, ezért meg kell próbálnunk elérni ezen túszok elengedését. Még egy dolgot szeretnék kérdezni az ellentenge, ellentenge nagyúrtól. Kadek úr azt mondta, hogy Franciaország rendszeres katonai műveleteket indít, és katonai csapatokat telepít a halászhajókra, amely nem felel meg a spanyol jogszabályoknak. A spanyol jogszabályok értelmében a hajó tulajdonosoknak privát biztonsági szolgálatot kell telepíteni a hajójukra. Önök szerint ki, kinek a feladata ez? Az Atalanta hogyan működik együtt Spanyolországban, gyak, gyak, Spanyolországban gyakorlati kérdésekben, és hogyan működnek önök együtt Spanyolországgal e, annak érdekében, hogy a, e, az elfogott legénység elbocsátása elér, elérjék. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen. Még egy kérdést meghallgatunk, és utána az ellentengen nagy úr válaszol. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük, ellentenger nagy az információkat. Szeretnék még néhány kiegészítő kérdést hozzáfűzni. Először is a jó reménység fokánál a NATO keretében már régen ö, működtetnek hadóhajókat, de teljesen más oknál fogva. Együttműködnek-e, információcserét folytatnak-e az Afrika szarvánál az Enduring Freedom hadművelet keretében résztvevő hajók között, és az Atalanta hadműveletben résztvevő hajók között. Második kérdésem. Gáler úr már felvetette a koordináció kérdését Atalanta és NATO, illetve az USA között. És a régióban aktívan működő más egységek között. Van-e egy lefektetett kerete ennek az együttműködésnek, vagy adhok módon működik. És más országokkal volt-e konfliktus az együttműködést illetően a múltban? Harmadik kérdés. Gyakran nyilvánvaló, hogy az Atalanta hadművelet önmagában nem működhet, integrált regionális politika keretében kell, hogy működjön. Ellentenger nagy úr, a kérdésem az, hogy ön szerint az elképzelés keretében a spanyol védelmi miniszter javaslata november 12-éről pozitív javaslat-e, mi szerint az Atalanta hadműveletnek legyen feladata az is, hogy a szomáliai partokat leizolálja. Negyedik kérdésem. A KADEK elnökének hozzászólásához, a Kadek úr hozzászólásához kapcsolódva. Az erőket illetően, amelyek hadi erők a régióban, ezek elegendőek-e ön szerint, vagy még kiegészítő erőkre lenne szükség? Ezek, ezen kívül ön szerint hogyha az európai erők kicsit visszafognák magukat a halászat területén, ez hasznos lenne. Köszönöm. Admirális úr, önél szó. Well, just a few... Néhány szót mondanék. Hadd tekintsek át a kulcskérdéseket. Kezdjük az elnök úr kérdésével és azzal, hogy mit látunk a kalózkodás szélesebb összefüggéseiről. Nem kétséges, hogy nagy bevételek származnak a kalózok illegális tevékenységéből. 10, dollár 10 millióban mérhető az elmúlt évben, és a, gazdag, az, az új gazdag kalózok azt, azt követik, ahova pénz, pénz megy. Ez egy alapvető tényező a kalózkodásról szóló e- ez év áprilisi jelentésben a SZOKO, az Interpol is részt vett az információcserében, de nem igazán az én hatáskörömben tartozik az velükkel való kapcsolattartás. Ahogy az előadásomban is mondtam, a kalózok nagyon leleményesek, nagyon vállalkozókedvűek, és az egyik legnagyobb nehézségünk, és itt rátérnék a halászati kérdésre is, hogy egyik pillanatban tökéletesen legális szomáli, szomáliai halászhajóknak tűnnek, ott vannak a hálóik, követik őket a kis skiffek, és kihelyezik a hálót. A következő pillanatban meg meglátnak egy másik hajót, és kalózzá válnak. Az Árdenyi öbbölben nagy az, nagy az átmenet a kalász, kalózkodás és az ember csempészet, csempészet között északi Szomáliába viszik ezeket az embereket, 100-150 dollárért fejenként, nagy a, nagy a piac kereslet tehát az ilyen tevékenységekre. Tehát nem csak ö, ö, kemény magos ö, kalóz tevékenységről van szó, hanem a bűn, bűnügy, bűntevékenység egyéb ö, skálájáról is. Nagyon ö, fontos dolgot mondott a ö, TRAN ö, elnöke, hogyha ha a legtöbb halászhajó és kereskedelmi hajó felvenni a kapcsolatot az én információs központok, központommal. Bahreinben, Maliban, távol is vannak ilyen helyszínek, és betartanák ezeket a tavácsokat, akkor sokkal kevesebb hajót rabolnának el, 30-40 százaléka lehetne csökkenteni ezeknek a számát és nagyon keményen dolgozunk, hogy ezeket a számokat javítsuk. Együtt, együttműködünk a Szolzi csatornán az egyiptomiakkal. 8500 ilyen nyilatkozatot adtunk ki, védelmi intézkedéseket alkalmaztunk ezeket eljutattuk a, a hajózási társaságokhoz, de ezek a egyes társaságoknak csak, csak egy hajójuk van, ezért nagyon aggódnak a költségek miatt, másoknak nincs biztosításuk, ezért van egy minimum szám, de folytatnunk kell a munkát, ami pedig a tanácsainkat illeti, ami a, a jachtoknak adunk ki, kijelöljük azokat a e, te, területeket, ahol a jachtok biztonságosan áthaladnak, és ami a lassan mozgó, könnyen meg, meg kö, kö, közelíthető halászajokat illeti, nekik is megadjuk a megfelelő információkat, de a legtöbb támadás alkalmi jellegű, ami a leg E, húsba vágó e, kérdést illeti a francia és spanyol halászhajók e, kérdésében a szomáli öbölben, és hogyan lehet, hogy ezt koordinálni. Szóval azt szeretném gondolni, hogy nagyon jó kapcsolataink vannak ezen közösségekkel, a francia halászokkal és a spanyolokkal is, és a vezérkaromban is vannak két képviselőik Northwoodban, annak érdekében, hogy ez a párbeszéd folyamatos legyen. Minden nap felveszük a kapcsolatot ezekkel a szervezekkel, és hogyha gyanús, gyanús tevékenységet látunk, akkor tájékoztatjuk őket. Um, ta, um, kihelyeztem repülőjáratokat a Seychelles szigetekre, így onnan is vannak információink, nagyon jók a kapcsolataink, de a flotta több ezer több ezer kilométernyi óceánt ölel fel, és a rendelkezésemre álló erőkkel nem vagyok képes minden egyes hajót megvédeni új, oly módon, hogy a többit ne kompromitáljam. A legjobb hozzáállás az, hogy mindenki megkapja az in, in, információt, és be is tartja azt, amiről mi tájékoztatjuk őket. A másik téma, amit szóba hoztak, az pedig az volt, hogy hogy a Szomáliában hogyan tudjuk elérni, hogy az Európai Unió, a koalíciós erő, a bahreini koalíciós erők és a NATO és a többi nemzet, e, akik jelen vannak, hogyan zajlik a koordináció. E, a SHADE, Shared Awareness, az rövidítése ennek a munkacsoportnak, amely Bahreinben találkozik havonta. Az Európai Unió a társelnök ennek a csoportnak, 22 különböző ország és szervezet vesz részt benne, Indiától Kínia, Kína, Oroszország, a CMF országai, az EU tagországok. Ez egy nagy szervezet, amelyik Bahreinben találkozik, egy munkacsoport, és különböző kalóz, ellenes tevékenységekkel foglalkoznak. Ez egy nagyon jó fórum, tájékoztat az egyéni műveletekről, és megosztjuk a terveinket, koordináljuk az erőinket, hogy nem mindegyik szaralába szoruljon, hanem hogy jusson Mombaszába is, próbáljuk őket egyelően el, elosztani a Szomáliai öbölben és az Alden öbölben, létrehozzuk azt a folyosót, amelyben koordinálunk a, koordináljuk az itt áthaladó hajók mozgását, az őrjár, a járőrepülők mozgását is koordináljuk, és ez az együttműködés nagyon jó az EU-NATO és az EU-CMF között. Mindegyiknek más a mandátuma, más a célkütőzése, az én feladatom az, hogy én a humanitárius segély, segélyeket, az élelmiz, élelmezési programokat, biztos, hajóit biztosítsam, és így letartóztassam a kalózokat. A CMF másképp kapcsolódik az OEF műveletekhez, de az ő erőik is lefedik ezeket az akciókat az indiai óceánon, mindkét feladatkörben. A kép tehát eléggé kedvező, a sejt jól működik, a másik kérdés az, hogy mennyi, hány hajónk van. Hát egy ellentenger nagy nem mondhatja azt, hogy van elég. Mindig kell több, persze mindig kell. Két millió négy, négyzetmérföldnyi vízfelületet nem lehet fél tucat halóval, hajóval levédeni. Nem mondhatjuk azt, hogy a kereskedelmi és vagy halászhajók nem ásnak majd áldozatul. El kell érnünk, hogy a utánpótlás e, erőteljes, hatékony együttműködök a katonai bizottsággal és vezérkarral, és minden állam katonai képviselőivel, hogy megoldjuk mindezeket a követelményeket. Tehát nagyon jó a csomagunk, ezt elmondhatom. Ami a hatékonyságot illeti, hogyan tudhatom, hogy hatékony a munkám, vagy csak a időt pénzt pazaroljuk? Én tudom, hogy hatékonyak vagyunk, mert beszéltünk olyan emberekkel, akik itt dolgoznak, a hajókkal, a biztosítókkal, a haj, hajótulajdonosok szövetségével, azon ügy, ügynökségekkel, akik itt, itt dolgoznak, ideértve persze a tonha, tonhalász, tonhalhalászokat. E, mind, nemzetközi elismerés e, övezi a mi, mi biztonságos folyosónkat, nemzetközi elismerés övezi az eljárásainkat, a sikerarányunk az öbölben e, onnantól, hogy e, egy kalóz megtámadja, és valóban el is fogja ezeket a hajókat, ez egyre e, növekszik. A öbölben a, a távolság a legnagyobb ellenségünk, költséges hadművelet ez természetesen. A tagállamok öm, saját költségvetésükből finanszírozzák az, ö, a járőrhajókat és járőrrepülőket, öm, az, a támogató infrastruktúr, infrastruktúrát, a beszállításokat, ezért elég nagy a költségvetésünk, de ennek zömét a tagállamok fizetik. Mi lenne a különbség akkor, hogyha nagyobb lenne a műveleti területünk. Ezt már beszél, erről már beszéltünk az IMO-val, rendszeresen beszélünk erről a hajózási társaságokkal is. Az a e, tanácsunk, hogy tekintenek a két hajónak a kérdését, amelyet e, a műveleti területükön kívül el, elrabolták. A legtöbbet a, a mi műveleti területükön belül e, fogjuk el. Mielőtt tehát megnöveljük ezt a csomagot, a koncentrációt kell csökkenteni, és ezt megfelelően. Final Végül. A hajók védelmét illetően két-három dolgot kellene megjegyezni. Először a World Food programot illetően. Én nagyon örülnék, hogyha a zöld sapkásokat elküldhetnénk a hajóra, és ők ott dolgozhatnának. De ehhez az annak az államnak a beleegyezése kell, amilyen zászló alatt fut a hajó, ezen kívül a nemzetközi hadműveleti szabályoknak is meg kell felelnünk. Sierra Leona, Marshall-szigetek vagy észak-koreai hajók ezekkel a zászlókkal nagyon nehéz együttműködnek. Az Európai Unión belül az a hajó, amelyet sérülékenynek klasszifikálnak, ezt sokkal könnyebb megvédeni a hajóra helyezett személyzettel. Ez az Ádeni öbölben viszonylag könnyű volt, a saját embereinkkel, saját specifikus embereinket helyeztük az hajókra. Spanyolország és Franciaország jelenleg azt vitatja, hogy mi történjen a tonhalász flottával, melyik hatóság az illetékes, mi történjen velük. Aztán láttuk, hogy az USA az Alabama hadihajó elleni támadásban ők is nyilatkoztak arról, hogy mit gondolnak erről az ügyről. Tehát mindenki a saját módján reagál. Én mindent megteszek annak érdekében, hogy a nehéz döntések meghozatalában mint olyan területeken, mint a Szomáliából, minden segítséget megadjak. Én remélem, hogy minden kérdésre válaszoltam, ha nem, akkor kérem tegyék fel újra. Elnök úr? Sorry, yes, um, Somal- Igen, a szomáliai halászat kérdése. A halászok kérdése. A megélhetésük függ ettől az északi és a keleti partokon. Ők általában a parthoz nagyon közel haláznak, mi pedig a parttól kb. 12 mérföldnyire. A hajóknak a többsége uh, még nem rendelkezik hivatalos uh, elzével, és a tagállamoknak kell biztosítani azt, hogy a 200 mérföldes veszélyeztetett zónán kívül hajózzanak a hajók. Tehát a mi feladatunk az, hogy a 200 mérfölden belül a védelmet biztosítsuk, de a halászok még egyszer a 12 mérföldes zónán belül halásznak a szomáli partoktól nézve. Most mindegy, hogy Omáról van szó, Jemenről, vagy más halászhajókról is, ugyanaz a helyzet. Az, hogy a múltban mi történt, ezzel kapcsolatban nem tudok válaszolni. Két kérdésem lenne az OIF-fel kapcsolatban. Ez az Operation Freedom hadművelet, az amerikaiak futtatják, és a CMF-fel működnek együtt, ők bahreini hadiszállásúak a Task Force 145 és egy másik Task Force tartozik a hatáskörük alá. Az 145-ös Task Force feladata a kalózkodás elleni harc, a másik csoporté pedig nem ennyire specifikus. Mi összehangoljuk a tevékenységünket, találkozunk néha Bahreinben, EU, NATO, CMF mind együttműködnek, egyértelmű az álláspontunk, senki nem diktálja nekünk egyetlen nemzet sem, hogy mi legyen a politikánk. Ez a kalózkodás elleni harcnak nagy része, a szélesebb témaköröket illetően nem én vagyok az illetékes, hanem a bahreini főhadiszállás. a nagy szervezetek haszna, mint a, NÉ, a NATO, a CMF, vagy az EU, az, hogy gyakorlatilag független ellátókkal dolgozhatunk, és senki nem diktál nekünk. Remélem, hogy együtt válaszol a kérdésére, nem tudom. Köszönjük szépen, Ellenteger nagy úr. Második kérdéskör, négy hozzászólóval, Eller úr. Konteradmiral, wir haben als Politiker sehr... Ellen, tengernagy. Mi, mint politikusok, nagy figyelemmel követtük, hogy a politikai küldetések és a katonai küldetések közti összhangra rámutatott. Konkrét kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. A médiában megjelent a történet egy német fregatról, amelyet szomáliai kalózok raboltok el. Ennek során egy kalóz életét vesztette. Utána a német kormánynak feltették a kérdést, hogy a kalózokat, akiket elkaptak, Kenyába elszállítatják-e vagy szabadon bocsátják. Mi a szabály arra, mennyire egyértelmű a szabály, hogy mikor kell vádat emelni egy kalóz ellen, és mikor kell szabadon engedni? Ez lenne az első kérdésem. A második kérdésem. A médiából úgy tűnik, hogy a kalózok szervezettsége Szomáliában új szintre jutott. Kvázi katonai szervezettséggel rendelkeznek már, és titkosszolgálathoz hasonló szerkezettel. Nagyon sok információjuk van a kereskedelmi hajók mozgásáról. Önök milyen információk adatokkal rendelkeznek, milyen információkat kapnak erről az új szituációról, hiszen eh, hogy mondjam, gyakorlatilag a tengeri kalózok katonai szervezetté nőtték ki magukat. Ezen kívül. Ön sikerről beszél az Atalanta kapcsán. Ez senki sem a kétségbe. Gratulálunk önnek, de ön mit gondol? a siker arra is kiterjed, hogyha a jövőben az európai hadihajók már nem lesznek jelen a térségben, akkor is eltűnik a kalózkodás, visszaszorul, vagy akkor rögtön újra megjelennek. Köszönöm. Sí, Madame Andrés. Köszönöm szépen, Andrés. Gracias, presidente. Bueno, gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az ellentengernagy úrnak a magyarázatait. Természetesen, mivel spanyol vagyok, bennünket nagyon aggaszt ez a kérdés, és reméljük, hogy az elrabolt eh, legészségi eh, tagoknak a sorsát megoldják. Látjuk, hogy az elfoglalt hajóknak a száma csökken, de azért még további kalóz cselekmények történnek, modernizálják a hajóikat gyorsabban, mint ahogy mi ezt tesszük. Nyilvánvalóan az az megállapodás, amit kötöttünk, az jó, de ezt modernizálni kell a körülményeknek megfelelően. Én a halászati bizottságnak a tagja vagyok, és tudom, hogy a halászat nagyon fontos kérdés, és ki kell terjeszteni a műveleti zónát, eh, és ebben megvédeni a halászhajókat, amelyek szamáliai partjai mellett vagy vizeiben halásznak. Ez egy nagyon nagy terület. De a halászhajók azok a kalózoknak a legfontosabbak. Nem csak egy célpontot jelentenek, hanem a legfontosabb célpontot, ugyanis hatalmas összegeket zsarolnak ki. Nyilvánvalóan egyetlen admirális sem fogja azt mondani, hogy elegendő hajója van, és nincs szükség többre, de hogyha hatékonyabbak akarnak lenni, és hogyha a műveleti területet ki akarják, akkor ki kell fejleszteni a műveleti területet. Ezen kívül a halászhajókat prioritásként kezelő kalászok, kalózok ellen harcolni kell az Atalanta műveletben is hiszen nagyon fontos a halászhajók szempontjából. Köszönöm szépen, Líze úr. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, ja chciałem zapytać... Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Két kérdést szeretnék felvetni. Az első Éler úr kérdéséhez kapcsolódik. Nevezetesen, ön hogyan értékeli a számadatokat, ami a felszereltséget illeti, ami a kalózok kezében van. Ön hogy látja ezt ellentenger nagy? Ezen kívül a történetét tekintve nőtt a felszereltségük, csökkent, mert néhányan azt mondták, hogy csökken a tevékenység. Talán az a céljuk, hogy egy kicsit lecsendesítsék a tevékenységüket azért, hogy mi ne reagáljunk, aztán újraélesszék. Ezen kívül talán ezt nem egy katonának kellene feltennem, hanem egy politikusnak, de Amit mi teszünk, arra emlékeztet engem, mint amikor egy orvos a tüneteket kezeli, és nem magát, a betegséget, a betegség okát. Meg tudná mondani, hogy mit kellene tennünk annak érdekében, hogy kiírtsuk gyökerestül az egész problémát? Én úgy gondolom, hogy a végül majd tennünk kell valamit, hiszen nem látom, hogy a jövőben hogy tarthatnánk egy teljes flottát a régióban. Tehát mit tehetünk annak érdekében, hogy véget vessünk ennek a helyzetnek? Köszönöm. Contrammiraglio, anch'io mi unisco. Köszönöm szépen, ellentenger nagy úr. Én is szeretném megköszönni az elkötelezettségét, és azt hiszem, hogy a küldetésük ragyogó eredményeket mutat. Dél részleteket szeretnék hallani arról, amikor változásokra utalt a törvényellenes cselekmények vagy a kalózkodás területén. Utalt a földrajzi területre, tehát, hogy délebre húzódnak a cselekmények, ezen kívül, hogy e, ezek a jelenségek jellegükben is változnak. Különösen elsősorban az emberkereskedelemre állnak át. E, itt ugyanazokról az emberekről van szó, tehát az egyik térségből a mások, másikra vonulnak, és másfajta bűncselekményeket foglal, csak foglalkoznak. Milyen fajta emberkereskedelem folyik itt? Tehát a kalózok milyen cselekményeket követnek el? Aztán szeretném jobban érteni, az, hogy milyen, mik a változások okai. Ön hogy látja ezt? Ezeket a változásokat a kalózkodással, kalózkodás ellen hozott intézkedések, mint az Atalanta eredményeinek tudhatok be, vagy pedig belső okai vannak, és pedig szomáliai belső vagy más regionális okai vannak. Végül pedig hogyan látja, milyen megoldásokat találhatunk ezekre a jelenségekre, és hogy egyáltalán foglalkozni kell -e velük nekünk. Ön óvatosan fogalmazott azzal, hogyha földrajzilag kiterjesztik ezt a feladatot, akkor az kereskedelemmel kapcsolatban mit kell tenni? Végül pedig milyen kapcsolatot lát e között és az EU-nak közvetlenebb részvételét, illetően elsősorban a biztonság és védelmi misszió keretében. Köszönöm szépen! Következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Két kérdésem van, mert az egyik, de az egyiket már a szárazföldi kapcsolatos, vagy a képzéssel kapcsolatos kérdést már feltették. De még mindig szeretném tudni, hogy a azon hajók, amelyeket önöknél regisztráltak, azoknak milyen okai vannak? Ezen kívül szeretnék a Szeselli hatóságok kapcsolatos intézkedésekről hallani, és pedig, hogy a perekben adunk-e jogsegélyt és milyen megállapotásokat kötöttek a Szeseli szigetekkel. Ez pozitív lépése biztosítja-e az emberi jogokat és a jogállamiságot a Szesel szigeteken? Köszönöm. Köszönöm szépen, tábornok urani a szó. Köszönöm szépen ezt a sok és nagyon hasznos és érdekes kérdést. Nemzetközi jogról beszél, szólt néhány, és hallottuk a német fregat esetét az év elején. Vajon, vajon azt, miként lehet ezeket a kalózokat törvény elé citálni. Semmi nem frusztrál engem vagy a hajósaimat jobban akkor, hogyha találunk egy csapat skifet jól felszerelve munícióval, amely nem, nem kalózkodik, hanem összeesküd, összeesküvő tevékenységet folytat, amely nemzetközi jog értelmében, amelyet nem minden tagállam ismer el, és nagyon sok Afrika, afrikai ország sem ültetett be saját nemzeti joga, joganyagába. A Kenyával kötött szerződésünk értelmében tiszteletbe kell tartanunk a, az illető ország jogi kereteit, tehát együttműködünk az illető országgal, és megnézzük, hogy mik a illető jogszabályok, amelyek a kalózgyanús hajókra vonatkoznak, akkor, hogyha azokat elengedjük. Az EU pedig együttműködik a kenyai hatóságokkal a jövőbeni jogalkotást illetően. A parancsnoksági kérdést illetően e, javulunk, e, az ő kapcsolataik sokkal jobbak, mint a múltban, e, de a, a polgári hatóságokon működik, és múlik ez, hogy jó kapcsolatunk legyen a TFG-vel, és hogy a, a változó taktikájukat mind kiismerjük, és megfelelően reagálni tudjunk. Ezt itt abba is hagynám. Tudunk, tudjuk -e a sikert garantálni a jövőben akkor, hogyha az EU támogatja az erők, haderőket? A tiszteleteméltó képviselők e, említették a rekonstrukciót. Ezek tünetek, két, nagyon, nagyon tünetek, nagyon kétségbeesett emberek ezek, akik nagyon gyorsan szeretnének meg, meggazdagodni, hiszen a um, váltságdíjak nagyon magasak. A közeljövőben sokkal tapasztaltabbak lesznek, és sokkal tap, uh, inf, jobb, jobban informáltak lesznek, mint én, valamint a, a, az EU az Afrikai Unió, az, az ENSZ és az egy, Egyesült Államok ügynökségeinek koordinációja nagyon fontos, és erről majd, erre majd még kitérek, hogy vajon sikeresek-e, azt reméljük a kalózkodás csökkenésében látjuk majd. Ami a terület növelését illeti, nagyon együttérzek az elfogott hajók sorsával. Három-négy olyan hajó volt idén, Eh, az egyik, eh, egy, egyiket muszkát magasságában fogták el Omán part vizeinél, a másikat Szese szigetegen Madagaszkár közelében. Eh, a terület megnövelése több hajót kíván, több repülőgépet, és hogy ezt megkapjuk-e, azt ugye le kell tárgyalnunk. Nem tudjuk a területet növelni további hajók nélkül, ezen dolgoznunk kell. Ami az elfogott halászhajók kérdését illeti, és a kérdés komplexitását. Két egy, egyiptomi hajót fogtak el az évelején, az összes többi elengedték. A cél, célja ennek az, hogy a Szomália bőrben a kereskedelmi hajók voltak a megoldás, ahogy mi mondtuk már, parton kell keresni. Folyamatosan együtt működünk a nemzetközi közösségekkel, eh, gyakorlatokat cserélünk, együtt, működünk abban, hogy a hajókat lokalizáljuk, <clears throat> és megpróbáljuk a lehető legtöbb támogatást megadni bármely közösségnek, legyen az kereskedelmi vagy halász eh, közösség szomáliai eh, halál a medencében. Ami a számokat illeti, történelmi trendeket látunk. Nem kétséges, hogy az Ádeni öbölben elég, elég nagy a csend. Az nem, szab, nem jelenti azt, hogy ott elengedhetjük magukat, hanem az, hogy az egyének taktikát változtak. A múltban azt láttuk, hogy az emberek elrohantak Jemenbe, gazdasági menekültekkel, és fel, és kalóz, kalóz felszerelést szedtek fel Jemenbe, ezzel mentek vissza az Adenőbölbe, ott eltöltek pár napot, eljutott, e, aztán elmentek Szomáliába. E, folyamatosan ez történt. Tehát el kell élnünk, hogy az ENSZ menekültügyi biztonságával legjobbak a kapcsolataink, ugyanígy a szomáliai és jemeni hatóságokkal, és hogyha humanitárius helyzetbe kerülünk, ahol emberek sodródnak a vizen, és emberek és életek vannak veszélyben, akkor a nemzetközi elkötelezettségeink szerint járunk el. 24 ezer szeretne, szeretne Szomáliából északra utazni, és az ő életük jelentős kockázatnak van kitéve és biztos vagyok abban, hogy az EU erőfeszítései sikeresek lesznek. Hogyan szerzünk híreket? Szerintem nem az én közösségemtől szerzik meg a e, híreit, de az Árdenyőből e, nagyon keskeny, nagyon nehéz kijutni az Árdeni óceán, e, az indiai óceánba, úgyhogy elkerüljük az Árdeni öbölt. Ezért nagyon szeretném elérni azt, hogy jó párbeszédet folytassunk a kereskedelmi hajóvállalatokkal Végül pedig mi a kapcsolat az Atalanta, valaki azt mondta, hogy az Atalanta hatékonysága és a nemzetközi változások között, és vajon milyen hatást gyakorol ez az üzletmenetre. Az Atalanta és a NATO munkája, a koalíció, japán ügynökségek munkája hatással van és a TFG és a Pontland közti egyezmény egyre nagyobb érdeklődés mutat a tevékenységünk iránt, és ennek is megvan a maga hatása mindkét oldalról, amely kieg- amelyek kiegészítik egymás eh, erőfeszítéseit, és végül az én fe- felhatalmazásom e, arra terjed ki, hogy csökkentsük a sérülékeny hajók veszélyeztetettségét. Jövőben hogy vajon lesznek-e további ESDP missziók, ez nem az én hatásköröm, hanem az EU bizottságának és az idei, és az illetékeseknek a hatásköre. Miért nem regisztrálnak vajon a hajók? Ez is volt egy kérdés. Bárcsak tudnám, az a nem, nem a PNO, vagy a Shell, vagy ilyen más nagyvállalatokról van szó, hiszen ezek regisztrálnak, hanem a kisvállalatokról van szó, ők költségtől félnek, kereskede, attól félnek, hogy kereskedelmi érdekeit sérti a regisztráció, hiszen a, ez felfedi az ő pozíciójukat. Nagyon sok oka van annak, hogy miért nem regisztrálnak. Lehet, hogy biztosítási problémáik vannak, hogyha nem fizetik be a biztosítási díjat, akkor nem tudnak regisztrálni. Számos olyan oka van annak, amiért a kisvállalatok nem regisztrálnak nálunk. de ezen tovább dolgozunk. Ami pedig a Szesel szigeteket és Kenyát illeti eh, az emberjogi kérdéseket, az EU egy, nagyon egyetemben fogalmazott, támogatja a kenyai és szeseli i hatóságokat, forrásokat nyújt, védelmi lehetőségeket, és aktívan monitorozza ezeket a vizeket. Mindezek miatt azt gondolom, hogyha összefoglalhatom mindazt, ami elhangzott. Három hónap múlva nem tudjuk kijelenteni azt, hogy vége a kalózkodásnak, hiszen a kalózkodás saját problémája a szomáliai öbölnek, akár én vagyok a parancsnoka ezeknek a haderőknek, vagy a halászati szervezetek, vagy a közlekedési szervezetek érik el, el kell érni azt, hogy mindenki fogadja el a tanácsokat, akkor, hogyha ilyen nagy, nagy veszélyeztetettségű vizeken működnek ezek a hajók, minden, elő, minden óvintézkedés meg kell tenni, legyen az nemzeti vagy nemzetközi szabályozás, és akkor reméljük, hogy a kalóztámadások gyakorisága csökkenni fog. Köszönjük szépen Elentegen Nagy úr ezt az előadást és a válaszokat a kérdésekre. Mielőtt elmegy, egy szót szeretnék szelni, illetve Simpson elnök úr szeretne, és Kadek, Alen Kadek úr is szeretne néhány szót szólni még. Köszönöm szépen, csak röviden szeretném eh, megköszönni az ellentengar nagy úrnak, hogy megjelent itt, eh, és az előadását megtartotta, és választ adott a kérdésekre, és szeretném megismételni, hogyha ő úgy érzi, hogy mi valamilyen módon segíthetünk eh, a kereskedelmi fotta ügyében, akkor biztosan rendelkezésre állunk és elsősorban abban, hogy a kereskedelmi hajók valóban regisztráljanak önöknél, mert ez biztonságosabbá tenni a helyzetet. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Hadzon ellentengar nagy úrnak a magyarázatokat hiszen ezek szükségesek voltak. Az eszmecsere nagyon érdekes volt és szükséges. Elsősorban a halászhajókkal kapcsolatban megjegyeztem, hogy a rendelkezéseket össze kell hangolni, itt a franciákra és az a spanyolokra is utalok, és hogy a, a, a, mindent meg kell védeni. Én csatlakozom Andrés Bária kollégának az aggájához, hogy elképzelhetünk-e azt, hogy a halászhajókat azonosíthatjuk-e a hármas kategóriában, tehát hogy mennyire sérülékenyek, mennyire vannak jelen ezeken a vizeken, stb. Köszönöm. Folytatjuk a szakbizottságukkal a megbeszélést. Nagyon örülnék, hogyha önök ellátogatnának a mi fő hadiszállásunkra, hogy lássák, hogy pontosan hogy folyik a munka, és hogy mennyire támogatjuk ezt az iparágat. Örömmel látjuk. Köszönjük szépen, Ellen Tenganad úr! Most pedig akkor majd a probléma gyökerével foglalkozunk néhány perc múlva, de néhány perc türelmet kérek, ameddig Hudson Ellen nagy úr elmegy, megköszönjük neki az itlétét.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 speak first, just yeah. to say where we, where we are. Kedves kollégák, folytatjuk a munkát. Egy kicsit kiszélesítjük a témakért, és most Szomáliával, Szomáliának más kérdéseivel is foglalkozunk. Foglalkoztunk alkalózkodással, de vannak még ezen kívül más problémák, és pedig a szomáliai instabilitás okozza ezeket a problémákat. Ezzel a, kapcsolat, a két témával kapcsolatban a tanács szintjén vannak már e, eszmecserék, és pedig arról, hogy szükség van-e egy ö, e, e, olyan lépésre, amely az átmeneti szövetségi kormánynak segít. Ezekről a témákról beszélünk mostanában. Először Harcel úrnak adom át a szót, aki a svéd soros elségnek a képviseletében beszél, és aztán Zsoana tábornoknak, aki Javier Solana főképviselő szomáliai felelős személyes megbuzatja, és aztán még egy harmadik hozzászóló is lesz a jelenlegi helyzetről. Köszönöm szépen, és először is nagyon megköszönöm, hogy lehetőséget adtak része, hogy részt vehessek az albizottság ülésén. Gratulációmat szeretném kifejezni a jól időzített vita, vita miatt, hiszen holnap a Védelmi Miniszterek konferencián ugyanez a téma kerül napirendre. Ami Szomeriát illeti, egyetem a kapcsolat a korábbi megbeszéléssel a kalózkodás elleni Atalanta műveletről, ahogy azt megerősítette az ellentenge nagy úr is, hogy hasznosakat és jó dolgokat tehetünk annak érdekében, hogy segítünk a szomáliai stabilitásban, és, és ez pozitív hatással lesz majd a misszió sikerére is. Persze, amikor a, erről a kérdésről beszélünk, hogy az EU mit tehet Szomália kérdésében. A kérdés sokkal tágabb, mint csak a kalózkodás elleni harc. Most olyan helyzetben vagyunk, és ezt már érezhetjük néhány hónapja, melyben van egy átmeneti szövetségi kormány, amelyikkel együtt tudunk működni, és amelyek amelyiknek szüksége van a támogatásunkra, hogy fennmaradjon. Ami a folyamatot illeti, a tárgyalásokat, amelyek itt zajlottak a tanácsban, az adományozók konferenciáját, amely múlt áprilisban került sorra, ezek fontos kiindulópontok. Az adományozók konferenciáján Egyértelműen elhangzott, hogy az Európai Unió kollektívan úgy érzi, hogy nagy szükség van most a cselekvésre, és ugyanezt az érzelmet fejezték ki más nemzetközi szervezetek is, már hosszú ideje, akik a területen működnek. Az Egyesült Államok és az ENSZ is elmondta, hogy valamit tenniük kell, és erre egyre nagyobb szükség van. Az első lépést az adományozó konferenciája után tették áprilisban, és az történt, hogy a tanács kiadta véleményét múlt júliusban, amely egy küldetésnyilatkozat is volt arról, hogy az e- EU mit szeretne elérni ebben a nagyon összetett helyzetben Szomáliában. Ez a tanácsi konklúzió ö, megerősítette, hogy valamit tennünk kell, partnerekkel együtt kell működni ebben az erőfeszítésben, és a lehető leggyorsabban lépnünk kell. Nagyon egyetemen lefektette, hogy az Európai Unió és a nemzetközi közösség ö, csak úgy érheti célját, hogyha ezt egy átfogó megközelítésben teszi, azaz számos kérdésen egyszerre foglalkozik a siker érdekében. A tanács múlt júliusi konklúzióját gyorsan követte egy magyarázó nyilatkozat. Az elnök, elnökség és Johan elnök titkársága, valamint a bizottság részéről. Ez egy sikertörténet volt mostanáig, az, hogy mi hárman miként tudtunk együtt gondolkodni és ötleteket felsorakoztatni. Az is a véleményem, hogy ez a közös magyarázó nyilatkozat elutazott a régióba, tárgyalt a kulcs személyiségekkel, mivel ez a Hiszen a feltáró küldetésnek az volt a feladata, hogy az EU nevében tárgyaljunk a különböző partnerekkel, összehasonlítsuk azt, hogy miként lehet előrelépni. Önök is tudják, az EU nagy szereplő Szomáliában, mi vagyunk a legnagyobb adományozók, humanitárius segítség terén. Részt veszünk a nemzetközi kapcsolattartó csoporttal folytatott vitában és, és nagyon szorosan együttműködünk a pénzügyi támogatás átadásában az Amisom misszió részére is. Amint tovább lépünk, ahogy mondtam, és konkrétan megnézzük, hogy a biztonsági szektorban mit lehet tenni annak érdekében, hogy jobb stabilitást nyújtsunk Szomália biztonságában. Ebben az a célunk, hogy egyrésztről nagyon sürgős a cselekvés, másfelől pedig nagyon okosan kell lépnünk, mert hogyha nem a helyes dolgot cselekedjük, akkor nem csak azt kockáztatjuk, hogy a pénzt és az időt vesztegetjük el, hanem olyat tehetünk, amely pont a mi célunk ellen szolgál. A védelmi miniszterek általános ügyekkel foglalkozó ülése előtt egy nappal megvitattuk a tervezési folyamatot, és egy képzési missziót terveztünk a szomáliai biztonsági erők részére. Ma olyan helyzetben vagyunk, hogy, és olyan helyzetben leszünk, hogy ez a döntés megszületik annak érdekében, hogy tovább erősíthessük tervezésünket, és tovább erősítsük cselekvési terünket a partnerekkel a további sikerek érdekében. De nem szabad elfelejtenünk, hogy ez, ebbe, ezen a ponton is a holnap meghozandó döntés nem azt jelenti, hogy már eldöntöttük, hogy lesz ESDP akció, hanem egyen erőre lépünk annak érdekében, hogy könnyebben jussunk hozzá az információhoz és azokhoz a tényekhez, amelyekre szükségünk van, a különböző felek elkötelezettségét ennek elérése érdekében, e, és ennek érdekében egyik, egyfelől a TFG-vel e, nagyon egyértelmű elkötelezettséget kell elérnünk e, annak érdekében, hogy mi lesz az ő szerepük ebben a képzési feladatban. Az ő feladatuk emellett az lesz, hogy fogadjanak képzett szomáliai katonákat, és szilárdabb struktúrát építsenek fel a TFC körül. Számos elkötelezettséget kell várnunk tőlük, valamint el kell mélyíteni a vitát számos témában az Afrikai Unióval, különösen az Amisomért illetően, hogy, hogy mi lesz a szerepe az amiszomnak, annak érdekében, hogy minket segítsen ebben a kiképzésben, hiszen tudjuk, hogy ők a területen működnek, kin a terepen, tehát nem lenne értelme annak, hogyha mi kiképeznénk szomáliai katonákat akkor, hogyha nem vagyunk biztos abban, biztosak abban, hogy ezek a katonák beilleszkednek majd egy nagyobb struktúrába, amelyet az, a, az átmeneti szövetségi kormány támogat. Két másik kérdéssel is tárgyalnunk kell politikai kontextusban és a TFG szerepét illetően. Van egy közös biztonsági tanács, mely Nairobi-ban működik, ahol a nemzetközi közösség, közösség ma találkozik, ott van ma az EU, EU, az ENSZ, az Egyesült Államok is. Ez egy nagyon fontos csomópont lesz, melyben egy, folytatjuk a TFG-be való munkát, és szélesebb körben tudunk segítséget nyújtani ahogy már mondtam, elkötelezettséget várunk a kormányoktól, hogy együttműködjenek ebben az összefüggésben. A következő fontos esemény, amely nem sokkal ezután következik, az a, amikor megkapjuk a e, biztonsági szektor véleményét, e, amelyet az ENSZ égisze alatt végeztek, jelentős amerikai támogatással, amely remélhetőleg jobb képet ad nekünk arról, hogy mire van szüksége a biztonsági szektornak, és ebből aztán további intézkedéseket lehet tervezni a nemzetközi közösség számára. Ezt aztán követnünk kell, ahogy folytatjuk a tervezést a körö, kö, az esetleges képzésigényekről, és majd megnézzük, hogy ez miként illeszkedik be a teljes képbe. Most e, itt abba hagynám, hiszen az elnökséget ez érdekli abban, hogy ma hol tartunk. Számos fontos lépést tettünk, formális döntéseket nem hoztunk még, az, a helyzet nagyon összetett, nagyon okosan kell cselekednünk, de a lehető leggyorsabban, tekintve, hogy a helyzet nagyon sürgető. Köszönöm szépen. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, úr. Zsolna tábornok úr. Talán pontosíthatná a biztonsági helyzetet és a regionális helyzetet. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy pontosíthatom-e, ugyanis nagyon bonyolult a helyzet, tehát egy kicsit ambiciózus lenne, hogyha fényt akarnánk vetni erre az ügyre. általánosságban szeretném a munkakeretünket ismertetni hiszen akár akarjuk, akár nem akarunk részt venni ebben az ügyben, a, a szomáliai biztonsági erőknek a kialakítását akkor másik, mások megteszik. Tehát úgy kell hozzáállnunk, hogy meg kell tennünk, amit meg kell, és ez most milyen keretek között történik. Itt említették már, hogy a szomáliai biztonsági rendszert kiértékelő munkacsoportot alakították ki, amelyet az ENSZ, az amerikaiak, a nemzetközi közösség, az Európai Unió szakértőjével állított fel, a szomáliaiakkal, hogy megvizsgálják, hogy hogy áll a szomáliai biztonsági rendszer. A a fegyveres erőktől kezdve, ha úgy nevezhetjük őket, egészen a vám ellenőrzésekig, a rendőrségen, a, bűn, a büntetés végrehajtási intézményen, a védelmi miniszteren, a, a biztonsági finanszírozáson keresztül. Ez egy olyan munka, amelyet augusztus 15-e óta három hónap óta folytat. És november végére ígérik a következtetések kiadatását. A munka e, először készült eléggé intelligens módon, e, elég széles körűen vizsgálta a biztonsági rendszert, aztán azonnal megjelölte, hogy e, mely szomáliai erők vesznek részt, és melyeket tudósítanak állandóan a munka haladásáról. Én részt vettem a munkáknak a bemutatásáról szóló ülésen, és a szomeliai védelmi, belügyi, biztonsági, rendőrségi, a főparancsnoksági képviselők, mind vezetők mind részt, részt vettek ugyan még nem sok minden történt, de legalább ott voltak. Tehát az, ezt jelzi, hogy talán konszenzusra lehetett jutni. Ezen kívül más partnereket is megjelöltek, nem csak, megjelöltek, nem csak az intézményei, intézményi partnereket, hanem a szomáliai civil szervezetek, a nemzetkező civil szervezetek vagy szervezeteknek a képviselőit akkor elképzelhető, hogy amikor vége lesz ennek a munkának, akkor egy olyan projekt áll össze, amely amelyet a szomáliai hatóságok is maguk kévá tesznek. Nyilvánvalóan az ajánlásokat nem feltétlenül kell magukévá tenniük, de legalább elindult ez a folyamat. Ezen kívül bizonyos tevékenységek folynak majd ebből, amely mindegyik csatornán keresztül, a katonai biztonsági, a rendőrségi, a vám, a büntetés végrehajtás és stb. rendszerben ezeket az ajánlásokat figyelembe vehetik. Tehát az Európai Unió részt vesz az értékelési feladatokban, és ugyanakkor már is érdekel bennünket olyan részei az ajánlásoknak, amelyet a, a szomáliai hadsereg, a rendőrség, az igazságszolgáltatás, stb. is részt vesz. Tehát ezzel már elkésztünk egy bizonyos fajta munkát, a bizottságnak nem akarom elvenni a kenyerét, de már a bizottság is foglalkozott a rendőrséggel, és olyan munkák vannak, amelyek már folyamatban vannak. Tehát ilyen keretbe kell belevenni például a kalózkodás okaival foglalkozó kérdéseket. Tehát a következtetések, amelyeket már ne, még nem ismerek, e, az javasolhatja e, olyan szomáliai tengerbiztonsági rendszert, e, például a partok, parti őrség és a többi bevonását ezeknek a kérdéseknek a megoldásába. A katonai erőkkel kapcsolatban kétoldalú kezdeményezésekkel keresztül már elkezdődött a munka, az EU-s tagállamok ebben részt vettek, aztán az Afrikai Uniónak az országai is, és már egy hadtest is felállt a Szomáliában, aztán biztonsági erők is részt vesznek mindebben. Tehát ez az értékelés következtetéseiben már úgy szerepel mond, mint szomáliai erők, nem tudom, hogy ezek milyen egységek lesznek, számunkra csak egy egész ászló ajról van szó itt, de mindegy tulajdonképpen, hogy milyen fajta egységekről. Aztán, hogyha katonai szinten akarunk maradni, az AMISOM, tehát az Uniói Afrika, Afrikai Uniónak a szervezete, egy képzési programot állított össze a szomáliai biztonsági erők számára. Ezt Nairobiban e, e, brit tisztek segítségével állították fel e, és ezzel kapcsolatban nem mondhatunk semmit, hát persze bizonyos szabályozásokra utalhatunk, stb., de hát ez igazából nem érdekes, hiszen az Amiszomnak az ajánlásait figyelembe vesszük, hiszen hogyha valami összefüggő dolgot szeretnénk tenni az Afrikai Unióval kialakított kereteken belül, akkor a a kétoldalú és másfajta tevékenységeknek mind ugyanarra a modellre kellene alapulniuk, tehát ugyanolyan tantervre, ha úgy tetszik, ahogy mondta a barátunk is. Tehát, mint mondtam, most tanulmányozzák ezt a munkát, és az első döntéseket holnap fogják hozni az általános ügyek tanácsában. És hogyha kedvező döntést hoznak, akkor elkezdhetjük megvizsgálni, hogy hogyan is hajtsuk ezt végre. Tehát azért, hogy ezek jól működjenek, értékelést végeztünk, találkoztunk az umelei válsággal kapcsolatos összes országgal és szervezettel, például Kenyával, Djibouti-val voltunk, a Egyiptommal is, Eritreában is Szomáliában is. Aztán találkoztunk a nemzetközi szervezetekkel, és az ensz az Afrikai Unióval, és mindazokkal a szervezetekkel, amelyek ott Nairobiban is megfordultak, az, az Arab Államok Ligájával. Tehát úgy szondáztuk az érzelmeket mindenütt. Tehát Ugyan tudjuk, hogy a szomáliai átmeneti kormány az nem feltétlenül a legjobb lehetséges kormány, de mivel nincsen más, ezért velik kell megelégednünk. Aztán Mindenki elismeri, hogy az AMISOM, mint mondtam már az Afrikai Uniónak a szomáliai missziója, kielégítő munkát végzett. Hát szerintem jobban is csinálhatták volna, de egyrészt a rendelkezésükre álló eszközök olyanok, amilyenek, épp ezért mi nem ítélkezhetünk felelőtt, felettük. Tehát az amiszommal kapcsolatban mindenki egyetért. Aztán a támogatásban is egyetértünk, tehát, hogy a szomáliai védelmi erőket támogassuk. Ők igazából csak a városnak egy negyedét ellenőrzik, de fontos, hogy a mindennapi újjáépítési munkákban segítsünk tehát, hogy aki reggel fel kell, magadisuban, az biztonságban érezze magát. Nem akarjuk újra legyőzni az országot, hanem szeretnénk, hogy mindenki elvégezze az őrárolt munkát. Múlt héten Eritreában jártam, Szomáliával szemben, ott még rosszabb a helyzet. Fogadott bennünket a köztársasági elnök két és negy, <laughs> negyed órán át. Úgy látszik, hogy szüksége volt, hogy legyen valakivel beszélgetni, mert még az Egyesült Államok képviselői sem fogadták és nagyon próbált bennünket elcsábítani, persze nem hagytuk magunkat, és elismerte, hogy ha bár az átmeneti kormány a lehető legrosszabb, de azért részt vesz a, a tárgyalásokon. Tehát a jó szándékú emberekkel azért egyet, együtt hajlandó működni. E, és elismerte, hogy az amiszommal kapcsolatban kevésbé partizán viselkedést tapasztaljanak. Tehát ő, ő úgy gondolta, hogy ezek az embereknek az ellensége, de azért most már egy kicsit kedvezőbben áll hozzá. Tehát akkor úgy tűnik, hogy el, most már elkezdhetjük a munkát. Akikkel találkoztunk, azt mondták, hogy ott maradnak Szomáliában, ameddig szükséges, és támogatják a szomáliai védelmi erőket a képzésben. És úgy látják, hogy szükséges, hogy megfelelő helyzetbe hozzák az embereket, mielőtt elmennek Mogadisuból. És amikor visszatérnek az emberek Szomáliába, akkor a megfelelő körülményeket biztosítsák számukra, és fizetség őket, és, és győződjenek meg arról, hogy megfelelően viselkednek. Két lehetőség van, hagyjuk, hogy csinálják, amit akarnak, hiszen hát az ő módjukon mégiscsak dolgoznak, persze lehet másként is, az amerikaiak finanszírozzák ezt, vagy pedig Szomálián kívül dolgozunk együtt velük a képzés területén, olyan területeken, amelyeket közelebb áll a szívükhoz, lehet, hogy itt például az emberi jogok szempontjával kell foglalkozni, stb. Hát, hogy aztán ez sikerülni fog-e, nem tudom hogyha az átmeneti kormány kérdé, véleményét kérdezzük, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy ránk igazából nincsen szükség, de hogyha nem teszünk semmit, akkor ez nem javít a helyzeten. És ezen kívül van még egy gondunk, és pedig, hogy az átmeneti kormány Mogadisúban a biztonságot talán megpróbálja valahogy biztosítani. Persze a katonai felelősök azok régi hadurak, de ők igazából a, a kormánynak a túlélését biztosítják. Tehát fontos, hogy kapcsolatot tartsunk, azokkal az új egységekkel, amelyeket új szempontok szerint képzünk ki, és hogy, hogy ők ne aggasszák a régi hadurakat, tehát akik már eddig is marginalizálódtak, és ne álljanak, ne az legyen a munkáknak az eredménye, hogy akkor átállnak a másik oldalra. Tehát ez egy nagyon érdéke, érzékeny kérdés. Köszönöm szépen, tábornok úr. A bizottságnak adom meg a szót, és aztán következik az eszmecsere. Thank you. I could perhaps just Köszönöm. Röviden szeretnék rávilágítani, hogy a bizottság hogyan járul hozzá ehhez a művelethez. Napi kapcsolatban állunk az Indiai óceán, Dél-Afrika, Kelet-Afrika országaival, és az nyilvánvaló számunkra, hogy a kalózkodás nagyon nagy probléma, kihat a gazdaságra, pontosan egy olyan időben, amikor a gazdasági válság már amúgy is érzékenyen érintette ezeket az országokat. Tehát a kalózkodás nagyon nagy probléma, nem csak a hajózás, hanem az egész régió országainak fejlődése szempontjából. Két síkon folyik a művelet, az egyik a kalózoknak a visszaszorítása. Erről hallottunk most egy beszámolót. A bizottság támogatja az Atalanta hadműveletet, az egyezményeket, a megbeszéléseket, tárgyalásokat, illetve a Szesel szigetekkel és Kenyával kötött szerződéseket, miszerint a kalózkodással gyanúsított egyéneket fogva tartják. Ami a kalózkodás felszámolását illeti, az admirális is mondta, szárazföldön kell dolgoznunk, Szomáliában például egy működő jogállamot kell létrehoznunk, amely fenntartható kell, hogy legyen, tiszteletben tartva az emberi jogokat és a demokratikus alapelveket. Ez nagyon fontos lenne Szomáliában. A bizottság munkája Szomáliában gyakorlatilag az államépítés. Az állam mindig a nép elképzeléseiben működik. Szomáliában ez nem történt még meg, káosz uralkodik. Úgy gondolom, hogy négy tengelyen folyik a munka. Az első tengely a politikai tengely, a második a fejlesztés, a helyeknek azt kell látniuk, hogy az állam segítő kezet nyújt nekik. A harmadik tengely a biztonság, ahogy Joanna tábornok is említette. A negyedik tenger pedig a regionális dimenzió. Szomália egy konfliktus sújtotta területen fekszik, Afrika szarvában, és hallottuk, hogy a tanács és a bizottság támogatja a régiót. A régió országait, illetően Eritreába küldtünk egy missziót nemrég, mi szerint Eritreát hogyan vonhatnánk be a probléma megoldásába a bizottság munkáját illetően. Ami a fejlesztést illeti, természetesen ez a hagyományos tevékenységi területünk. Körülbelül 300 millió eurónyi művelet folyik Szomáliában helyben jelenleg. Fele fejlesztés, az Európai Fejlesztési Alapból, 11 milliót a stabilitási eszköz fedez, az Amazon, az Afrikai Unió erőit is finanszírozunk, 95 millió euróval. A humanitárius segélyekre 44 millió eurót szántunk, Sajnos itt a fennakadások még megfigyeltük, de már nagyon lerövidültek. fejlesztést illetően a kormányzatban, oktatásban, gazdasági növekedésben, vidékfejlesztésben veszünk részt, Ami a kormányzatot illeti, létezik egy jogállami program, 13 millió eurónyi programmal, együttműködünk az igazságszolgáltatással, rendőrséggel és a börtönökkel. A béreket szeretnénk rendezni ezeken a területeken, részben sikeresek is vagyunk. 29 projektünk van, 68 millió eurónyi értékben, Szomália három régióban. Puntföldön, dél, közép-dél területeken, ez magad is magában foglalja, ez a legproblematikusabb terület. 46 millió euró az oktatásra, Gyakorlatilag, mivel dél-közép-szomáliában nem elég biztonságos a helyzet, kivontuk onnan ezeket az erőket. Gazdasági fejlesztés, nagyon sok projektünk van, 19, és 42 millió eurót szántunk erre. Hogyan lehetséges az, hogy a bizottság olyan projekteket működtet olyan területeken, ahol a szomáliai kormány sem tudja ezt megtenni? Ezért folyik a kormányzat építés. Jelenleg a szomáliai kormány nem építi megfelelően az államot, a civil szervezetek nyújtják a szolgáltatásokat. A kormány nincs jelen, dél-közép Szomáliában. Itt vákum helyzet alakult ki, és más erők vették át a hatalmat. Jelenleg a kormányt arra bátorítjuk, hogy ragadják a kezükbe a hatalmat ezeken a területeken is. A bizottság ha említhetem a tagállamokat. Hat tagállam és Norvégia támogat minket. Most körülbelül 300 millió eurónyit költünk évente Szomáliára, 150 az EU-ból érkezik, 80 öt az Európai Bizottságtól. Azt hiszem, hogy itt abba is hagynám, és hagyok elég időt a kérdésekre. Köszönöm. Merci. Köszönjük szépen. Mielőtt átadom a szót a kollégáknak, én szeretnék egy kérdést feltenni, és pedig a Puntlanddal és Szomáliával kapcsolatban, hiszen vannak regionális, tehát Szomálilanddal kapcsolatban, mert vannak olyan regionális hatóságok, amelyek jobban működnek, mint mások, stabilabbak, és ezért a, az átmeneti szövetségi kormány figyelembe veszi, tiszteletben tartja -e ezeknek a régióknak a státuszát, tudnak-e támaszkodni ezekre az egységekre, és amikor a képzésekről beszélünk, akkor ezekre az egységekre számíthatunk-e a képzésekben. Másik kérdésem Eritriával kapcsolatos és arra az érdekes találkozóra utalnék, amelyet említett, hiszen Eritreát a régió többi országa gyakran sokkal inkább egy, a bajok forrásának tartják, mint a stabilitás egyik lehetőségének. Óvatosan említem ezeket a kérdéseket, hiszen a, hosszú távi politikai célkitőzésekben ez fontos szerepet játszik. És aztán még a bizottsági program EUTREA-val kapcsolatban érdekelne. Akkor most először átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem van. És őszintén megmondom, hogy az elhangzottak engem nem győztek meg, és pedig, hogy ez az új misszió ebben a régióban sikeres lenne. Ezen kívül az sem győzött meg, hogy milyen hozzá plusz értéket ad az Európai Uniónak a részvétele. Nem tudom, hogy érdemes-e ezt a missziót elindítani. Hát persze, amikor azt mondják, hogy ha mi nem tesszük, akkor másik, másik ezt úgy, úgy is megteszik, hát ez engem nem győz meg. Azért teszem fel ezt a kérdést, mert a rendőrséget illetően a bizottság sokat tesz, de amikor a biztonsági ágazatról van szó, ott a katonákról beszélünk. Tehát itt a eh, katonai személyeknek a képzéséről lesz szó a tanulmány az valóban e, széles körű, de én úgy látom, hogy a képzendő emberek azok csak katonák lennének, és a kérdésem az, hogy a rendőrség is e, bele lesz vonva. Aztán hogyan tudják garantálni, hogy miután ezeket az embereket e, kifizették, akkor valóban a rendszer részei maradnak-e? nem tudom, hogy ezt hogy tervezték meg, talán, hogyha részletesen ismertetné, akkor látnánk, hogy sikeres lehet-e ez a feladat. Ezen kívül az afganisztáni misszió számára még mindig nincs meg az a 400 ember, akire szükség van, pedig az Európai Unió számára ez egy nagyon fontos volt, és akkor most egy másik misszióval foglalkozunk, pedig már van egy, amely prioritást élvez, Hát akkor nem tudom, hogy ez jó stratégia ez, hogyha nem végezzük el egyrészt a munkánkat egy fontos misszióban, egy újat indítunk. Tehát én ezt nem találom meggyőzőnek. Merci. Köszönöm. Galteri úr. Grazie. Anche io devo dire che... Köszönöm szépen. Én magam is szeretném elmondani, hogy az elhangzott előadások némi, néhány kérdést tesznek indokoltá. Én is szeretném megkérdezni néhány szempontnak a mélységi tartalmát. Semmi kétség arról, hogy a korábbi ellentegen a folytatott ülésben, hogy nagyon lényeges nem csak az, hogy eh, kalóz ellenes eh, intézkedéseket eh, eszközöljünk a tengereken, hanem hogy megnézzük ennek okait is és megerősítsük az EU akcióit Szomáliában. Semmi kétség afelől, hogy a lokói helyzet olyan, hogy biztonsági problémák, melyek a kormány épületeit védik, ezek prioritás élveznek, de azonban semmi kétség a felől, hogy nagyon kisméretű missziókról van itt szó, hiszen egyelőre a misszió indítása helyett ennek a koncepcióról beszélünk, és ennek a kis mérete miatt nagyon nehéz megérteni, hogy milyen jellegű misszió lehetne az, amely igazán uh, befolyásolja egy olyan folyamatot, amely, hogyha jól értettem, már el is indult, és amely folytatódni is fog, független attól, hogy az EU milyen intézkedéseket tervez. Tehát szeretném megérteni, hogy a programok összefüggésében mi az kapcsolata ennek a missziónak, és a bilaterális missziónak, amelyet az EU tagállamai indítottak. Általánosságban pedig, ami azt a szükséget illeti, hogy biztonsági képzésekre van szükség a Szomáliában. Milyen mértékben tud ez a misszió hozzájárulni ahhoz, hogy a módszerek és a hatékonyság, a, a szomáliai biztonsági erők hatékonyságát fokozni lehessen, és milyen mértékben történhet ez meg nagyobb általánosabb politikai értékelések szemszögéből a szomáliai állam belső egyensúlyát mért, illetően a koszpolyti kormányzás, a regionális kormányzás illetően, valamint ennek általánosabb regionális kontextushoz illetően. Köszönöm szépen, elnök úr! Szkeptikusok a kérdéseim. Nem is értettem. A külügyminiszterek holnap miről akarnak dönteni? Vagy valami döntést elő akarnak készíteni? Vagy az előkészítést akarják megvitatni? Nem értem, miről fog holnap folyni a vita. Standen auf der Instrument. Másodszorban ami az eszközöket illetően, én úgy értettem, hogy biztonsági erőket kell kiképezni. De nem értettem, hogy mi a politikai cél, mi az időtartama ennek, és mi történik akkor, ha valaki ki akar lépni a kötelezettségekből. A francia köztársaságot, illetően akik a kiképzést már folytatják. Nem értem, hogy most az EU miért akar pluszban kiképezni embereket? Miért nem mondjuk azt, hogy a francia kiképzett csapatokat vessük be, és az EU-nak más prioritásai vannak? Ezen kívül azt sem értettem, milyen stabilitási elvárásokat állítanak az átmeneti kormány elé. Zsoana tábornok mondta, hogyha megkérdeznénk az átmeneti kormányt, ők maguk azt mondanák, nincs szükségünk önökre. Mióta józan politika az, hogy ilyen helyzetben katonai erőket vetünk be? Ezek lennének a kérdéseim. Merci. Köszönöm szépen. Okay. Uh... Na hát, kezdjük a különböző kérdésekre adott válaszokkal, um, és utána úgy tudom, hogy Rogernek és Joanna tábornak is uh, van hozzáfűzni valója. Ami az első kérdést illeti Puntland és föld szerepét illetően, nagyon egyértelmű, és ezzel eljutunk az átfogó kérdéshez is, hogy mit kell tennünk Szomáliában, úgy általában, hogy sikere jussunk. Mégpedig az, hogy elérjük, hogy mit tehetünk a képzés ter- terén ezt egy nagyobb kontextusba kell beillesztenünk, és amikor elkötelezettséget várunk az ideiglenes szövetségi kormánytól az ő szerepüket és képzésüket illetően, valamint a biztonsági szektort illetően, akkor együtt kell velük működnünk, és el kell érnünk azt, hogy ők folytat, folytatják a politikai egyeztetés ösvényén megkezdett útjukat, és ennek vannak különböző dimenziói, a déli belügyi helyzetet illetően, vagy a TFG és Pontlandi szomáli föld helyzetét illetően. De szerintem, amikor megnézzük azt, hogy mit tehetünk most képzés E, terén, és hogy hogyan hol kéne ennek a képzésnek zajlania, akkor nem elsősorban e, a két tartomány e, szerepét vizsgáljuk az adott helyzetben. Ennek külön, erre különböző okaink vannak, köztük biztonsági okai is, hanem ezt máshol kell tennünk. De nem zárjuk ki azt, hogy amit szeretnénk elérni, annak érdekében, hogy létrehozzuk a biztonsági szektort Szomáliában, ezt nagyobb összefüggésben kell elérnünk, akkor, hogyha ennek itt az ideje. Ami az EU hozzáadott értékét illeti képzés terén, illetve az EU képzési lehetőségeit, illetően az emberi jogok terén, ez egy teljesen helyes észrevétel volt, és ezt nem szabad alábecsülnünk. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és ezek a szempontok részét képezi azok, képezik azoknak a képzéseknek, amit fiatal szomáliaiakkal folytatunk annak érdekében, hogy felkészítsük őket nem csak arra, hogy a fegyvereket tudjanak kezelni, hanem arra is, hogy felelősségüket felmérhessék. És ebben nagyon fontos szerepe lesz az emberi jogi kérdéseknek. A másik dolog, amire Európai Unióként képesek vagyunk, az az, hogy nagyobb kontextusba helyezzük ezt a képzést, és hogyha elkezdjük az a képzéssel, akkor az a feladatunk, hogy partnerséget hozzunk létre különböző szereplőkkel, nem legkevésbé az Afrikai Unióval. Számos lehetőségünk van erre, figyelembe véve azt a tényt, hogy először is nagyon szol, szilárd partnerségi viszony áll fenn az EU és az Afrikai Unió között. Másfelől nagyon um, támogatóan lépünk fel az Amisom felé. E, ennek alapján megvan a lehetőségünk arra, hogy létrehozzuk ezt a láncolatot, kezdve attól, hogy felmérjük a lehetőségeket Szomáliában egészen odáig, hogy végrehajtjuk ezeket a képzéseket annak érdekében, hogy ezeket a képzéseket aztán megfelelően utókövessék. Ezen túl a képzésnek bele kell illeszkednie abba az összefüggésbe, amit a biztonsági szektorban el akar élnünk. élnünk. Erről Roger általánosságokban beszélt. Az államépítés, a TFG-t illetően, tehát az ideiglenes kormányt illetően nagyon fontos, hiszen fel kell építenünk azokat a biztonsági struktúrákat, amelyek eh, biztosítják a különböző bizton, eh, eszközöket és ezt, ezzel pedig eh, segíteni tudjunk a, tudjuk a kormányt, aminek erre nagy szüksége van, és hogy ez minél gyorsabban megtörténjen, a képzésnek végül értelm, képzés végül értelmet fog nyelni, E, mégpedig a jók oldalán. Nagyon sok munkát kell végeznünk még ezen a téren. Említettük a kifizetések kérdését, ezt most vizsgáljuk. Éppen most történik a vizsgálat, különböző lehetőségek vannak, amelyet kipróbáltunk, vagy éppen most fogjuk befezetni. Az Egyesült Államok e, éppen most e, számos, er- rengeteg erőfeszítést tesz arra, annak érdekében, hogy a Nairobi mechanizmusok a Cooper segítségével működésbe lépjenek, legyen elszámoltathatóság azzal a pénzzel, amit oda küldünk, és végül azt is el kell érnünk, hogy bármiféle fizetség, amit a mechanizmuson keresztül eljuttatunk, az eljusson a kedvezményezetnek. Az Európai Uniónak azzal is kell foglalkoznia és utókövetnie, követnie, hogy kiváló lehető, és kiváló lehetősége is van arra, hogy kapcsolatokat építsen ki Szomáliával és a régióval, és végül elérje azt, hogy szorosan együttműködhessünk az ideiglenes szövetségi kormányjal annak érdekében, hogy ezeket a mechanizmusokat kihasználhassuk méghozzá hatékonyan. Ami a miniszterek holnap meghozandó döntését illeti, a válságkezelési koncepcióról. Ez lesz az a formális döntés, amit lehet, hogy holnap a miniszterek meghoznak, és ez első lépése lesz annak, hogy tovább fejlesszük az ESDP szerepét. De ahogy elmondtam, ez nem azt jelenti, hogy döntés születik erről a misszióindításról, hanem arról, hogy meg tudjuk, hogy a lehető leghatékonyabban tudjunk tervezni. Ez lesz a következő szakasz. Végül, ami azt a kérdést illeti, hogy hova kerülnek a források, és hogy milyen problémáink vannak az, azzal, hogy hogyan tudunk személyzetek, személy, személyeket jutatni Afganisztánba, amely az minisztériumnak és nagyon sok külügyminiszternek többek között Carl Bildtnak és Javier nak is jelentős fejfájást okozott. Két héttel ezelőtt azt próbáltak elérni, hogy lehető legtöbb, leg, legjobban tudjuk ezt a küldetést betölteni. Ami a többi küldetés missziót illeti, jelentős személyi problémáink vannak. Aztán fennáll annak a kérdése, hogy először is hagyjuk-e, hogy a források megfeleljenek a mi politikai célkitűzéseinknek. Az egy másik kérdésem az esetben az, hogy amikor a, keressük a személyzetet az EU-polnak Afganisztánban, akkor főleg rendőröket keresünk, és az itteni képzés terén pedig másféle személyzeti kategóriákat szeretnénk kiképezni, tehát nem az a kérdés, hogy ezek a források egymást fel tudják-e váltani. És ezzel azt gondolom, hogy átadom a szót Zsoana Tábornok úrnak, parancsoljon. Tábornok úr. Annyit szeretnék mondani, nem azért állítjuk fel ezt a missziót, hogy csak az öröméért állítsuk fel, hiszen ilyen döntést hoztak, tehát hogy vizsgáljuk meg, hogy mit tehetünk a kormány támogatására. Megtettünk bizonyos dolgokat, és pedig úgy, hogy szigorúan beleilleszkedjen a nemzetközi kontextusba. Tehát az ENSZ égisze alatt történt ez, és a javaslatok az Afrikai Unió partneri karataibe illeszkedik a béke és a biztonsági keretbe. Ezért nem csak egy kis európai missziót állítottam föl valahol, hanem az Amisommal szoros együttműködésben, tehát az ott lévő afrikai erőkkel tesszük ezt, azért, hogy ne térjen el a képzés sem, és az, hogy mit akarunk tenni. A partneri kapcsolatban a pénzügyi forrásokat is harmonizáljuk egyrészt a béke eh, eszköz, eh, Afrikai Unióra eh, rendelkezésre álló eszközeit használjuk fel, tehát a támogatási igazgatás segítségével, és ezért az Afrikai Unióval együttműködve végezzük el ezt a munkát. Ez a fajta misszió nem áll szemben a kétoldalú megállapít kezdeményezésekkel, mindegy, hogy kétoldalú vagy többoldalú, amelyek ugyanazt a fajta célkitűzést állapította meg, az értékelő misszió értékelésének a keretében. És a kis elemeknek is hozzá kell járulni az egész építményhez. Tehát amikor a fegyveres erőknek a képzését kezdtük el Djiboutiban, ami egy kísérleti munka volt, a franciák és az Európai Unió is levonta ebből a szükséges következtetéseket, és ezért változtatunk a képzési terven, és az előkészítést a szomáliaiakkal szoros együttműködésben egy új elemként belevesszük, és ezen kívül nyomon követjük a katonáknak a képzésének az eredményeit, tehát hogyha visszamennek, a, visszamennek Szomáliába. Nyilvánvalóan 800 katonát nem lehet úgy visszavinni, hogy nem fizetik őket, hiszen ez pont az ellenkezőjét érni el, mint amit akarunk. Mi nem Szomáliában vagyunk, nincsen európai szomidal, szomáliai, nincsenek nemzetközi szervezetek sem, csak nagyon alkalomszerűen. Tehát azokra kell támaszkodni, akik ott vannak helyben, és ez az Afrikai Uniónak a képviselői. Tehát a, a kiválasztás, az átvilágítás, a kiskorúaknak az azonosítása és a ezeknek az embereknek az újra beilleszkedése a szomáliai környezetben mind a feladatunk. Nem akarunk mi ráöltatni egy megoldást a szomáliaiakra, és ezért beszéltünk a miniszterekkel, hogy hogyan álljunk ehhez. Ők nyilvánvalóan legitim módon a helyben lévő képzést, tehát Szomáliában lévő képzést preferálnák, de jelenleg mi inkább kívül fogjuk őket képezni, és utána visszavinni őket, és ott aztán majd helyben támogatjuk őket. Jelenleg még nem fogadják ezt kedvezően, és mi nem akarjuk ezt a kormányjal szemben elvégezni, ezt csak jelzem. Tehát a szomáliakkal kell megegyezni, hogy megfelelő, rugalmas módon keverjük a régi és az újabb megoldásokat. Hát a fizetéseket már említettük, többfajta finanszírozási módszerrel kísérletezünk, a kínaiak és az amerikaiak, a Price, Waterhouse and Cooperen keresztül csinálják ezt, lehet más megoldásokat is találni, de két problémát kell először rendezni, először is az alapokat megtalálni, az eszközeket, a, egyelőre az Európai Unió nem finanszírozhatja a katonáknak a fizetését, itt kétoldalú hozzájárulásokra van szükség. Vannak más partnerek, mint például az amerikaiak, a líbiaiak, stb., akik finanszírozzák ezt. Tehát a szomáliai katonai erőknek a finanszírozása havonta 1 milliárd dollárt, 1 millió milliárd dollárt jelent. Nyilván, aki a pénzt biztosítja, az nem semmiért biztosítja, tehát nyilvánvalóan látni akarja az eredményeket. Aztán biztosítani kell, hogy a katonákat fizessék, ezt pedig nem lehet a szomáliai kormány helyében megtenni, hiszen nem vagyunk ott, és tiszteletben kell tartani a szomáliaiak szuverenitását. Tehát a használt módszernek átláthatónak kell lennie. szomáliak persze mindig azt mondják, hogy ők korrekten csinálják ezt, de hát ebben nem mindig lehetünk biztosak. Az Európai Unió miért lép be, hogyha a franciák kezdték, tették fel a kérdést, hát azt hiszem, hogy a franciák nem akarják folytatni. És hogyha ha az Európai Unió nem teszi, akkor a franciák sem fogják ezt folytatni, jelenleges, legalábbis a jelenlegi körülmények között. Mint mondtam, miért legyen ez az Európai Unió? hiszen támogatjuk a Amiszomot, és a Amiszom pedig az átmeneti kormányt támogatja. Tehát ez itt partneri kapcsolatoknak a kérdése. Ez nem az európai hatóságok vagy a tagállamoknak a hatáskörébe tartozik. Nos, akkor a forrásokat illetően az európai kormányokban nem a források hiányoznak, hanem a tagállamoknak az akarata, hogy ezt a műveletet elindítsák mindegyik, mindegyik tagállam aláírta tulajdonképpen ezt a csekket, ez az európai védelmi és biztonsági csekk, tehát én katonaként nem tudok rá más megoldást. Köszönöm szépen, tábornok úr! Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Eritreát említették. Ez egy teljesen más téma. Már említettem, hogy a régióban összefüggnek a dolgok, úgyhogy ilyen szempontból Eritrea nagyon fontos. Az Eritreával kapcsolatos politikánk csak hosszú távon hozhat eredményeket. De érdekes lehetőségeket vett fel. Eritrea jelezte, amikor ellátogattunk oda nemrég, hogy érdekli őket, hogy együttműködjenek velünk egy Szomáliával kapcsolatos politika kidolgozásában. Ha ez így van, akkor ez jó lehetőség, hogy beruházzunk és együttműködjünk velük sokkal inkább, mint hogy ellenük dolgozzunk. Ez csak rontana a helyzeten jelenleg 130 millió eurót tartalékoltunk az Európai Fejlesztési Alapban Eritrea számára az következő hat évre. Az Afri- Afrika szarvát illetően ö, több milliárd euróról van szó, itt pedig csak néhány millióról. Nagyon nehéz a segélyt Eritreában hatékony módon kiosztani, ezért ilyen szerény az összeg. Az eredmény 2 évente 10-20 millió eurónyi összeget fordítunk az élelmiszerellátás biztosítására. Az oktatási projektekben is részt veszünk, és a közlekedés, illetve a mezőgazdaság fejlesztésére is fordítunk. Kérdésként felmerült, hogy a biztonsági erők képzésének politikai célja micsoda. Ha a kalózkodással le akarunk számolni, akkor ehhez elengedhetetlen az államépítés. Ehhez azonban biztonságos környezetre van szükség. Tehát ezt célozná meg a politika. Az Afrikai Uniót illetően szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ez egy nagyon rövid távú megoldás. Ők eldöntötték ugyan, hogy beavatkoznak néhány évvel ezelőtt, de azzal a feltétellel, hogy ez egy rövid távú művelet lesz. Csak úgy, mint Szudánban is ugyanez volt a helyzet, hogy egy idő után az ENSZ csapatok léptek be, de Szomáliában ez nem valószínű, figyelembe véve, hogy kudarcba fulladt az előző akciójuk. Tehát nagyon fontos a biztonsági építése Szomáliában. Ja. Köszönöm szépen. Spezifische Rückfragen. Két kérdésem van. három ezres csapatot akartunk kiképezni. Most ön 800-ról beszélt, akkor hány emberről van szó? Hány határőről, hány rendről? Ezen kívül miért nem akarják folytatni a tevékenységüket a franciák? Pour les Français, je sais pas s'il y a un Français dans la salle pour... Nem tudom, hogy van-e francia a teremben, <laughs> hogy válaszoljon erre. De tulajdonképpen az... Bah, je vais peut-être laisser les Français répondre d'abord, Talán hagynám, hagynám, hogy a franciák válaszoljanak először. Nincsen francia a teremben? Hát akkor majd átadom a kérdést. A cél néhány hónapja a béke végrehajtására 5 millió, 5 ezer embert kértek, aztán 10 ezerre választották, változtatták később. a biztonsági ágazatot át, felmérő munkacsoport az még nem adta meg a véleményét, 6 7000 katonáról és 2000 rendőről van szó, hogy az átmeneti kormánynak a biztonságát biztosítsa. Jelenleg Mogadisúban ...2747 katonát világítottak át a szomáliai hatóságok, és majd szintre hozzák őket a franciák azt hiszem 600 katonát vagy 500-at képeztek, de 400, eh, 842-ről volt szó első körben, és ma 2, 2500 képzendő katona eh, van még. Eh, nos, hát ezt Ugandában csináltuk, és hát megkérdezik, hogy másokkal kapcsolatban nem tudnánk ezt megtenni. még két-három 800 emberes zászlóhaj van, akiket hat hónapon belül ki kellene képezni. És akkor befejezzük a képzést tulajdonképpen. És akkor itt a felszerelés, táplálás, fizetés, stb. kérdése, amikor visszatérnek Szomáliában, akkor felmerült. Tehát itt 2000 emberről van szó tehát ezeket még pontosítani kell. Köszönöm. Eritreával kapcsolatban is válaszolnék. Erisztriával kapcsolatban nem vagyok igazából szakértő, nem tudom, hogy itt strukturális politikáról van szó, ezt senki sem tudja megmondani. Annyit tudok mondani, hogy úgy fogadtak bennünket, az eritreai hatóságokkal folytatott eszmecserének a hosszúsága mutatja, hogy szükség van arra, hogy elbeszélgessünk velük. Lehet, hogy a személyes benyomásom, hogy a biztonsági tanácsnak a szankciaitól tartanak, és épp ezért szeretnék a saját ügyüket kidomborítani. Aztán Szudánnak a jövője is akasztja őket, ugyanis ez nagyon destabilizáló tényező, eh, elsősorban Szomália jövődésen eh, kapcsolatban ez eh, Észak-Koreára vagy Albániára hasonlít, tehát már elfáradtak ez alatt a tíz év alatt, és ezért másfajta kiutat keresnek, de mivel az Afrikai Unió és a nemzetközi közösség befolyásolja őket, és ezért szeretnének egy pár beszédet folytatni, nem tudjuk, hogy ez most manipuláció, olyan dolog-e, amelyet, amelyet nem fog tartani, lehet, hogy kettős beszédről van szó, de hát az ajtót nem csukhatjuk be három héttel ezelőtt az eritreai eh, eh, nagykövet és beszélt erről, azt mondta, hogy ez az átmeneti kormány egy legitim kormány, eh, amelyet egy afrikai katonai erő támogat, és itt a szomáliai nép ellen akarnak harcolni. Köszönöm szépen! a francia akaratot illetően holnap este a svéd védelmi miniszternek feltehetjük ezt a kérdést, aki ellátogat ide a e, bizottságunkra, e, és aki részt vesz a tanácsülésen is. Nem vagyok benne biztos, hogy a franciák feltétlenül részt akarnak venni a kétoldalú e, missziókban, ugyanakkor hajlandók abban részre venni, részt venni, hogy e, ezeket az erőfeszítéseket kölcsönössé tegyük, tehát több résztvevőre is kiterjesszük. E, Djiboutiban ban is erről volt szó és a politikai stabilizáció szempontjából e, egy átmeneti ideiglenes kormány esetében talán tesz valamit és a politikai prioritásokat illetően eh, eh, feltehetjük a kérdést, hogy milyen földrajzi geopolitikai prioritásokat kellene figyelembe venni a biztonsági szektorban. El kell kerülni, hogy Szomália eh, ne vágyon Afganisztánnál, és a belső instabilitás az ne exportáladjon, Itt már ezt láttuk, a menekülteknek az áramlását Kenya vagy Djibouti felé, és ezek nagy aggodalmat okoznak, a, ezért ezeket a problémákat stabilizálni kell. Tehát felmerül a kérdés, hogy biztonsági struktúrának a reformjára szükség van elsősorban Szomáliával kapcsolatban. Tehát ilyen keretekben kell elgondolkodni. Bütikofer úr, nagyon jó, hogy összehasonlítja Szomáliát Afganisztánnal, de vajon így az átmeneti kormánynak adott segítséggel nem azt érjük-e el, hogy olyan lóra teszünk, amelyik nincs abban a helyzetben, hogy perspektívát kínáljon az országnak, még kevésbé, mint az afgán kormány. Az államépítés Afganisztánban nagyon nehéz kérdés. Az afgánoknak körülbelül egy harmada vett részt a választásokon, még akkor is, hogyha csalások voltak a választásokon. Szomáliában még az is lehetetlen lenne, hogy egy harmadot mozgósítsunk. Mi legitimizálja azt a reményt, hogy néhány ezer katona kiképzése arra, hogy az átmeneti kormány támogassa, valóban hozzájárul a valós államépítéshez. Nem az államépítés teóriájához, hanem a valósághoz. Ehhez az kell, hogy egy kormány működjön. De ez egy kiméra gyakorlatilag, hiszen Mogadisúban sem van csak hatalma a kormánynak. Eh, gracias, presidente. No, no había querido intervenir. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akartam hozzászólni, hiszen Roberto, aki a koordinátorunk, már hozzászólt. De hagy mondjam el, én nem vagyok szkeptikus, és nem osztom az igen kemény kritikát. Véleményem szerint ez egy nagyon nehéz misszió, hiszen a sikerráta nagyon alacsony. De az alternatívája ennek mi lehet, hogyha nem teszünk semmit? Ez a lehető legrosszabb alternatíva. Szerintem az EU azzal, hogy a biztonság és a védelem területén részt vesz a műveletekben, nem először találja magát szembe ilyen nehézségekkel, de legalább megpróbál stabilitást teremteni a szomáli emberek számára. És úgy gondolom, hogy a kalózkodás ellen fellépni egy nagyon tiszteletre méltó erőfeszítés, és majd meglátjuk, hogy a jövőben hogyan haladunk előre. Úgyhogy egyetértek az elnökkel. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. A bizottság részéről valaki? Perhaps just a word because... Hadd tegyek hozzá egy szót, hiszen nagyon jogos a kérdés arról, hogy mi a kormány legitimitása. Hadd mutassak le pár dologra. Nyilván önök is értik, hogy a négy és fél klán uralja ö, ö, Szomáliát, ez a konfliktus alapja, és ebből az következik, hogy a bizottság és mások is megpróbáltak ö, ö, konfliktus ö, megoldó ö, megoldásokat felajánlani, azt, önök azt mondták, hogy nem lehet választásokat tartani. A jelenlegi kormány egy konferencia eredménye, melyet a bizottság támogatott és pénzelt, amely egy évig tartott, lehet, hogy kicsit tovább, és a konferencia összehozta a klánok képviselőit és az alklánok képviselőit, akik megvitatták a szomáliai problémákat, és arra döntésre jutottak, hogy valamiféle klán képviseletet hoznak lét, létre ebben az ideglenes kormányban, amely majd aztán létrehozza a szükséges jogállamiságot annak érdekében, hogy megfelelő választásokat tartsanak. Ennek a kormánynak van tehát bizonyos legitimitása, és ez a, a klánok, a klánok közti tárgyalás eredménye. Mindig is támogattuk a kormányt, hogy ö, ö, bevonja soraiba a e, köz, központot annak érdekében, hogy e, egyre képviseleti jellegű legyen ez a kormány. Tehát az ön legitimitás értelvétele nagyon jó, de elmondhatom, hogy a legitimitás egy fokát sikerült elérni, és erre építkezik majd a kormány. De ez csak átmenet ideig lesz így. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Ezt a vitát nyilván folytathatjuk majd. Tehát holnap kérem vegyenek részt a svéd soros elnökség képviselőjével, a védelmi miniszterrel tartott eszmecseréken. A